rendeletet eh, módosítja az áfával kapcsolatban, és David Kaza jelentés készítőnk, viszont eh, őt helyettesíti kollégánk. Tudom, hogy van egyfajta konszenzus eh, ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ezért nem sietnek annyira az emberek, hogy itt legyenek. Meg is adom a kollégának a szót. Sharon. Yes, uh, as you said, Mr. Kaza is Köszönöm szépen, uh, Sharon. Kazaó sajnos nem tudott részt venni a mai ülésünkön, ezért én fogom ismertetni a véleményét. Fölolvasom az általa elkészített anyagot. Megkaptuk a 22 módosító javaslatot ehhez a jelentét, jelentéshez, és a legtöbb módosítóval egyetértő, egyetért Kazaó. Pozitív szavazást javasol egy módosító kivételével. Uh, ezen kívül három kompromisszumos módosítót sikerült kialakítani. A visszajelzések kapcsán a hatos módosító, amely egy küszöbértéket határoz meg, erre vonatkozó visszajelzések kapcsán úgy döntött, hogy visszavonja ezt a módosítót és ez így szerepel a szavazási listán is. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy az áfacsalás egy nagyon súlyos probléma, ez határozottan föl kell lépni ellene, és a gyors reagálású mechanizmus mindenképpen a megfelelő irányba történő lépésnek számít. Kaza úr köszönete szeretné, köszönetét szeretnék kifejezni mindenkinek a segítségért és a hozzájárulásért. Elnök, na ez igen, gyorsan lekavartuk, nézzük alá. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy eh, nagyon konstruktívan zajlott a vita ezen témával kapcsolatban. Pozitív az, hogy eh, most már a többség is megvan itt a szabizottságban, hiszen ez egy nagyon fontos első lépés ahhoz, hogy lehessen, le lehessen küzdeni az adócsalást, és ez egy fontos lépés annak irányába, hogy az Európai Unió munkáját erősítsük a csalás leküzdésével kapcsolatban. A digitalizálás időszakában számolnunk kell azzal, hogy egyre gyakrabban előfordulnak a nagy mértékű csalási kísérletek, és erre fel kell készülnünk. Néhány központi kérdésben szeretnék magyarázatot kapni. Először is nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság folyamatosan azon legyen, hogy a csalási kísérleteket leküzdje, mert a rendelkezésre álló eszközöket tovább kell erősíteni és kiegészíteni. Amennyiben minden tagállam és minden fontos szereplő rendszeresen információt kap arról, hogy mi történik az egyes kérésekkel, akkor sokkal jobban fog működni az működés is, tehát jobb információt erre van szükség. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság az adminisztratív pénzügyi forrásokat javítsa annak érdekében, hogy a mechanizmus jól működhessen. Negyedsorban az is nagyon fontos, hogy rendszeresen tájékoztassanak a mechanizmus működéséről, és ez nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság ezen eljárás mellett még intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy a rendszeres eljárást erősítse, amit a tagállamok alkalmazhatnak arra, hogy leküzdjék az adócsalást, tehát adókerülést. Mi a súlyos csalás? Úgy értelmeztem, hogy Keza úr a javaslatát vissza akarja vonni, és 0,25%-ban akarja meghatározni az ÁFA mértékének megfelelően ezt a határt. Én az alternatív javaslatomat ezzel a ponttal kapcsolatban visszavonnám így, és majd az Európai Bizottság dönthet arról, hogy súlyos csalásnak mi fog minősülni. Ez a legjobb megoldás szerintem. Remélem, hogy a tanács is elfogadja ezt, hiszen ez egy pozitív javaslat, amely valóban többletértéket jelent az Európai Unióban, és ezért köszönetet mondok Dávid Kasszának az együttműködésért. Okay, is there anybody else? Köszönöm. Van-e valaki, aki még szót kér ebben a témában? Does the commission want to fill up some available time? Yes. Bizottság? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném a köszönetemet kifejezni az Európai Parlamentnek a támogatásért, illetve köszönöm szépen a vélemény pontos megfogalmazását is. A tanácsban zajló viták, illetve tárgyalások kapcsán szeretném elmondani, hogy nagy nehézséget jelentett a, a, vagy jelent a javaslat elfogadása, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek a gyorsreagálású mechanizmus nem támogatják, megkérdőjelezik ezt a fiskális, illetve adóügyi szuverenitás miatt, és ezért azt kell mondanom, hogy nem vagyunk túlságosan optimisták a jelenlegi fázisban, de talán a parlament támogatásával sikerül majd a mérleg nyelvét elbillenteni. Tehát a jelenlegi szakaszban ennyit kívántam elmondani, és még egyszer köszönettel tartozom a parlamentnek a támogatásáért. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. David nevében van-e még valami kiegészítőben? Nem? Akkor köszönöm szépen. Ez még egy negyed órát megtakarított számunkra. Negyed óránk van addig, amíg Gunnar megérkezik. Sokan hiányoznak, Filip, Elis, Viki, senki nem ért még ide, Melissa sem ért még ide. Nos, azt hiszem, akkor várnunk kell. Én itt vagyok. Állapodjunk meg mindenben, csak így kettesben? Given that uh, it, it was indicative for 9.30, let's give them a, a fél tíz szerepel a napi renden, úgyhogy talán várjunk egy pár percet, és arra kérem az asszisztenseket, a frakció asszisztenseit, hogy próbálják meg megtudni, hogy hol vannak a képviselő urak és vagyok. Köszönöm. Sí, pero ya está. Ah. Pues, ya. Right, I think we have uh, captured enough shadows that we can now Elég uh, tevőt sikerült elcsípni, és így át is térhetünk a 11-es uh, pontra, ami Gunnar Hokmár jelentése a helyreállítás és a szanálás témájában a módosítók megvitatására fog sor kerülni. Sokan aktívak ebben az anyagban, sokan, fogla- sokan foglalkoznak vele, tehát remélem, hogy sikerül mindenkinek helyet foglalni, és akkor Gunának meg is adnám a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek. Az árnyékjelentéstevőknek tehát köszönettel tartozom, mert egy nagyon is ösztönző folyamaton vagyunk túl, jó pár alkalommal sikerült leülnünk és beszélnünk erről a témáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy a módosító javaslatok, és elég sok született, nagy mértékben konstruktívak és hozzájárulnak a, az anyaghoz. Minden frakció nyújtott be módosító javaslatot, ezek kiváló minőségűek, és egy optimista vagyok az egész jelentés végeredményét illetően. Egy-két dologra szeretnék csak kitérni. Véleményem szerint az kell, hogy legyen a célunk, hogy a pénzügyi egységes piacnak ez alapköve, sarköve legyen, ez kell, hogy legyen tehát a célunk, és ez minden tagállam számára kiváló lehetőséget nyújt. Részben azért is mondom ezt, mert hogyha megnézzük a módosító javaslatokat, akkor elég egyértelműen látszik az, hogy honnan jönnek a módosítók. És itt most nem ironikus hangon szólok. Valóban a tagállami helyzeteket tükrözik, ezek a módosítók tükrözik azt, hogy milyen különbségek vannak a gazdaságainkban, a pénzügyi ágazatban, a különböző országokban, és itt most nem a jó vagy a rossz a kérdés, nem a politikai beállítottság a kérdés, hanem arról van szó, hogy felelősek vagyunk, felelősséggel tartozunk azért, hogy a különböző az eltéréseket figyelembe vegyük, és valóban lássuk, hogy milyen különböző valósággal kell számolnunk a különböző tagállamokban. A jogszabálynak tehát figyelembe kell vennie ezeket az eltéréseket a tagállamokban. Öm, ahogy mondtam, egy nagyon fontos alapkőről van szó, sarokkőről van szó, a politikai szempontból a kapitalizmus helyreállításáról, és ez azt is jelenti, hogy minden intézmény felelősséggel tartozik, illetve minden cég, minden vezetés, az összes részvényesek mind-mind felelősséggel tartoznak. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert a módosító javaslatok kapcsán nincs semmilyen bizonytalanság arra vonatkozóan, hogy ez a helyes út. Ezt kiemelném, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen így kell a adóság leírásra tekintenünk. Amikor egy új dologról van szó, azt gondolhatjuk, hogy, hogy valóban egy, egy teljesen új jelenséggel vagyunk, jelenséggel kell szembenéznünk, de hát az adóság leírás ez mindig is létezett, és itt a beruházásokat, a kölcsönöket hogyan lehet tőkévé formálni valóságban azt látjuk, hogy ez egy alapvető tétel, amikor egy cég csődbe megy, akkor azok, akik beruháztak ebbe a cégbe, azok kockáztatják pénzüket. Ez furcsának tűnik akkor, amikor ebből a szemszögből vizsgáljuk a dolgokat, de ez az egyik legfontosabb érték, hiszen minden befektetőnek, minden beruházónak tisztában kell lennie a kockázatokkal. És akkor ide tartozik a felügyelet, az átláthatóság, amelyet kiemelnék, ezek rendkívül fontosak a pénzügyi ágazatban. Fontosnak tartom azt is, hogy a folyamat végén pontosan lássuk, hogy mit is jelent az adóság leírás, és szerintem ez alapvető érték, nagyon fontos az, hogy a beruházások, a befektetések elterjedjenek, és tisztában legyenek a befektetők a kockázatokkal. Fontos tehát, hogy minden, minden intézmény felügyelet alá kerüljön ilyen szempontból, a kontroll megerősödjön. Sokszor beszéltünk már erről, fontos az, hogy ezt biztosítsuk, biztosítsuk azt, hogy a bankok nem húzhatják ki magukat a nehéz helyzetből, nem lehet kockáztatni az adófizetők pénzét. Azt hiszem, hogy a kollégák ebben nagyjából egyetértenek, és az jelentéstevők is. Hogyha a stabilitást szeretnénk biztosítani, a bankválság esetén, illetve a rendszer szintű válságok esetén, akkor megvan az az opció, hogy az állam kisegítse az adott intézmény. Nem mint ö, könnyű megoldás jelentkezik ez, hanem inkább garanciaként garantálni kell az egész pénzügyi rendszer stabilitását. Pontosan ezért szükség van előfeltételekre, előtte minden más eszközt meg kell mozgatni, mielőtt ehhez a végső mencsvárhoz nyúlnánk egy bankválság esetében e, sosem olyan eseményekkel számol, kell számolnunk, mint amire számítottunk. Mindig, mindig mással találkozunk. A válságban pontosan ez a lényeg, a meglepetés, és ezért nagyon fontosnak tartom a rugalmasságot. A módosítók kapcsán van egy meglátásom, ez pedig az, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ne bocsátkozzunk túlságosan részletekbe, gondolok itt a megoldásokra, illetve a tervekre, hiszen a valóság azt mutatja, hogy a döntéshozóknak rugalmassággal kell rendelkezniük, minden egyes döntés esetében biztosítani kell a rugalmasságot, hogy megnézzük, hogy a helyreállítással, illetve a szanálással hogyan is lehet megbirkózni. Ezt nagyon fontosnak tartom. Akármennyire jó lehet egy-egy részlet, akármennyire bölcs lehet egy-egy méreható meglátás, ez mindig kockázatot von maga után, méghozzá a merevség kockázatát, aláshatjuk annak lehetőségét, hogy a döntéshozók megfelelő döntést hozzanak egy adott pillanatban. Mint egy 1700 módosító javaslat született, a különböző frakciók nyújtották be ezeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy csak nagyon kevés olyan javaslat van, amely egymással ellentmondásban áll, inkább a megoldásra törekednek ezek a módosítók, és azt kell, hogy mondjam, hogy ö, nagyon sok véleménnyel egyetértek, ez elég nehéz helyzetbe hoz engem, de jó is jelentéstevőként. Tehát ez azt jelenti, hogy a problémák megoldása sokszínű, sokféle megoldás van, és vannak olyanok, amelyek elég jók, mások is elég jók, ezzel kell számolni, ez ugye bonyolítja a helyzetet, hiszen nagyon könnyű a jó és a rossz alternatíva között dönteni, de amikor két jó alternatíva között kell választani, akkor bizony bonyolultabb a helyzet, kicsit mélyrehatóbban végig kell gondolni, ugyanakkor konstruktív kompromisszumokra és vitákra is lehetőséget nyújtanak ezek. Egy-két témát kiemelnék a módosítók kapcsán, először is a hatály, a hatáskör. Nagyon sok módosító kivételt kér, például a szövetkezeti bankok, vagy a különböző intézményvédelmi rendszerek kapcsán, tehát kivételeket, vagy külön elbírálást kérnek, ezt meg kell vizsgálnunk, hiszen vannak olyan kategóriák, bank kategóriák, amelyek ö, nem rendelkeznek, nem viselnek rendszer szintű kockázatot. Tehát nem, nem gondolom, hogy, hogy minden bankot ide kell vonni, de nagyon fontosnak tartom, hogy a hatóságok ne pocsékolják energiájukat olyan bankokra, amelyek a rendszer szintű kockázat szempontjából nem jelentősek. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos kivételeket meg kell fogalmazni olyan bankok számára, amelyek eltérnek a normál bankágazat bankjaitól. Nagyon sok módosító van, amely a szanálási hatóságra vonatkozik, hogy egy ilyen hatóság lesen, vagy legyen, vagy pedig legyen egy felügyelő hatóság, és külön egy szanálási hatóság. Nos, a kiinduló pont számomra az, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy szanálási hatóságot neveznénk meg, hiszen, hiszen ez összevonhatná a tudást, a kompetenciát, és így a válságot kezelhetné, de ugyanakkor arra is, arról is meg kell győződnünk, hogy a felügyelet és a szanálás között különbséget teszünk, hiszen különben fennállhat az összeférhetetlenség problémája, illetve annak kockázata is, hogy a döntések nem megfelelően születnek, tehát akár a felügyeleti hatóság, esetleg túlságosan gyengekező bizonyos szanálás alatt álló bankokkal szembe, illetve fordítva és probléma jelentkezhet, tehát jó, hogyha a kompetenciákat megosztjuk. Ami pedig a szanálást illeti, csoport szinten kell gondolkodnunk, különösen a tagállamok számára lehetőséget nyit ez arra, hogy amikor egy bank vagy egy intézmény, amely jelentős szerepet vállal az adott tagállam pénzügyi ágazatában, akkor egy külön terv születhessen, vagy külön figyelmet szánhassunk erre az intézményre. Ezt fontosnak tartom. Azért, mert véleményem szerint a bankok tartoznak felelősséggel, a részvényesek, a tulajdonosok, ez pedig azt is jelenti, hogy alapvetően ezekre a csoportokra kell összpontosítani. Ugyanakkor jó pár ország bizonytalanságot mutat, az intézményekkel vagy leányvállalatokkal szemben, tehát nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ők egy külön helyreállítási vagy szanálási tervet állíthassanak föl egy-egy konkrét, számukra fontos intézmény számára. Aztán ott van a korai intervenció kérdése, az erre vonatkozó indikátorok, a likviditás indikátorok eléggé önkényesek, és ezért a javaslatom az, hogy ez ne szerepeljen a anyagban. A likviditás nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez részét kell, hogy képezze a rendszernek. Fontos, hogy itt valamilyen kompromisszumra jussunk. Aztán fontos az, hogy jogbiztonságot nyújtsunk, és az önkényes döntésekből valóban egy rendszerbe térjünk át. Fontos tehát a jogbiztonság, de azért is fontos ez, mert amikor válság van, akkor egyértelmű szabályokra van szükség, hogy mikor kell fölépni, és mikor nem. Mindannyian tartunk attól, hogy ezeket a hatásköröket esetleg nem megfelelően használják föl, vagy visszaélnek vele, tehát a jogbiztonságra mindenképpen oda kell figyelnünk. Tehát a likviditás nem feltétlenül kell, hogy előidézzen bizonyos lépéseket, de az biztos, hogy a, hogy a jogbiztonságra oda kell figyelni. Ami pedig az adósság leírást illeti, nagyon sokat beszéltünk erről az árnyék jelentéstevőkkel, és jó pár érdekes eszmecserére sor került. Meghallgattuk az összes érvet, volt arról szó, hogy esetleg külön kell választani azt, azokat a bankcsoportokat vagy tőkéket, ahol, ami alapján adósságleírásra kerülhet sor. Nos, azt hiszem, hogy az adósságleírás alaptétele, alapötlete nagyon jó. A, egy bank befektetéseit meg kell próbálni széles körben alkalmazni, fontos az, hogy egy adósságleírási rendszer szülessen, amely nagyjából lefedi a bank finanszírozásának egészét. Ugyanakkor megvan annak a kockázata, hogyha mindent az adósságleírás alá veszünk, akkor megvan annak a kockázata, hogy a végén nem lesz adóságleírás, tehát fontos valamilyen kompromisszumra jutni, ez pedig talán az lehet, hogy egy egyértelműen meghata- meghatározott tőke hierarchiát vázolunk föl, és azt mondjuk, hogy egyes kategóriák esetében gyorsabb döntés születhet, mint más kategóriák esetében. Itt nem zárjuk ki a többi tőke kategóriát, de meg kell próbálni a döntéshozatali létrát, illetve kategóriákat egyértelműen fölállítani. Az árnyékjelentéstevőkkel beszéltünk erről, hogy milyen struktúrát lehetne létrehozni. Fontos, hogy egyértelmű szabályokat határozzunk meg, mikor kerül sor leírásra, és ezt a tőkéhez rendeljük, a különböző tőke kategóriákhoz. Itt a kivételt a lejárat képezi, ezzel kapcsolatban is eszmecserét folytattunk, és véleményem szerint a hat hónapos lejárat kivétel lehet, és ez, ezzel elkerülhető a volatilitás a pénzügyi piacokon. Aztán ott vannak a, az állami intervenciós eszközök. Azt hiszem, hogy egyértelmű az, hogy, hogy szabályokra van szükség, tiszta szabályokra van szükség, hogy mikor lehet ezt az eszközt alkalmazni. Először is mindig a részvényeseknek a, ö, kell felvállalniuk a kockázatot. Aztán beszéltünk a különböző hatáskörökről, a home host ö, hatáskörökről. Azt hiszem, hogy a valóságban fontos, hogy a befogadó országokban a mandátumot konkrétabban meg kell határozni úgy látom, hogy az EBA megerősítése ezen a területen nem, a, nem teljesen elképzelhető. A szanálási alapok esetében fontosnak tartom a rugalmasságot. Rugalmasságot kell biztosítani olyan tagállamok számára, amely más kultú, amelyek más kultúrával rendelkeznek. Őszintén megmondom, hogy nem, nem tudom, hogy a kompromisszum milyen formát ölt majd, ölt majd, de beszélünk mindenképpen az árnyék tevőkkel erről a témáról. Ezzel le is zárnám hozzászólásomat, és kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon hálás vagyok az együttműködésért, és várom a jövőbeli vitákat, megbeszéléseket, és tisztelt elnök asszony, valóban úgy gondolom, hogy egy olyan folyamat közepén járunk, ahol jó kompromisszumok születhetnek, és ez egy nagyon magas minőségű eljárás, illetve folyamat. Örülök annak, hogy ennek részese lehetek. The S&D uh, Elisa Ferreira. Köszönöm szóval az SND nevében Elisa Ferreira következik. Köszönöm, angolul fogok beszélni. Well, I, I also would like to, to... Hogy jobban lefáradjuk. Köszönöm Gurárnak ezt a munkát, és a hozzáállását ehhez a munkához, mert azt gondolom, hogy jó a csapat hangulata, és összességében egyetértek vele akkor, amikor azt mondja, hogy senki nem lehet biztos abban, hogy az igazság az ő oldalán áll, de mindenképpen a cél az, hogy olyan dolgot csináljunk, ami a célt eléri, és működik. Tehát egyetértek Gunárral akkor, amikor azt jósolja, hogy sikerül majd megfelelő kompromisszumokat elérnünk. Én magam is számba venném azokat a különböző pontokat és dolgokat, amelyekről Hökmárk úr is beszélt, ami a hatályt illeti, úgy gondolom, hogy a másodlagos bankoknak kisebb előírások, alacsonyabb szintű előírások és alacsonyabb szintű ellenőrzés is elégséges. Tehát ez a meglátásom azzal kapcsolatban, hogy kiterjesszük a hatáskörét, a hatókörét ennek a jogszabálynak, mert különben egy idő után be fog következni, az, hogy eh, replikáljuk a dolgokat, és kialakul egy kétszintű eh, bankrendszer, amely valójában úgy fog működni, hogy a legkockázatosabbak lesznek a legbiztonságosabbak, mert ők lesznek a leginkább ellenőrzöttek, és ez egy kicsit fejreállított világ lenne. Tehát eh, én bízom a józanészben, illetve abban, hogy a nemzeti hatóságok kapnak mozgásteret arra, hogy ne kérjenek feleslegesen szükségtelen információkat, administratív terheket róva a bankokra, ugyanakkor mégis megőrzik cselekvőképességüket és további előírások meghozatalának szükségességét, illetve lehetőségét, eh, amennyiben az szükséges. Eh, biztonságos bankok, biztonságos bankok, amelyek a eh, letéteket kezelik, és hogyha ezek közül az egyik eh, bajba kerül, akkor az már önmagában egy kockázat, mert eh, onnantól kezdve megroppan a bizalom. Tehát ezek a, ezek a biztonságos, biztonságos bankok, ha bajba kerülnek, akkor eh, akkor az, az, az tényleg nagyon komoly problémákat eredményezhet. Nem lehet őket ex ante kizárni, persze bízni kell bennük, de azért tudni kell, hogy mi az, amiben bízunk. E, legalábbis ez az én gondolkodásom. E, ami a több entitást e, illeti, olyan országok, amelyekben több entitás vesz részt a bankszanálási programban, vagy tervben, akkor is kell, hogy legyen egy vezérhatóság, amely ténylegesen vezeti a dolgokat, mert még a határon átnyúló szanálások esetén is szükség van erre. Ne legyen az a helyzet, hogy nem tudjuk ki az, aki levezényli a bank szanálását, és úgy látom, hogy itt is egyetértünk ebben. Ami a felügyelet és a szanálás elválasztását illeti, az is szerintem is fontos, hogy különböző hatóságok végezzék a munkát, vagy hogyha ugyanez a hatóság végzi, akkor is a hatóságon belül legyenek nagyon élesen elhatárolva a kompetenciák és a döntéshozatal. Szükség van garantált együttműködési mechanizmusra azonban a két entitás között, mert a felügyelet során olyan döntések és előkészítő munkák kerülhetnek végrehajtásra, amelyek a szanálásra is kihatással vannak. Tudni kell a szanáló hatóságnak, hogy mi az, amit korábban már a felügyelő hatóság előírt a banknak, pénzintézetnek. Ami a triggereket illeti, fontos, hogy világosak és egyértelműek legyenek, ugyanakkor több forrásból származhatnak a bajok, kvalitatív és kvantitatív természetű források és impulzusok okozhatnak bajt egy pénzintézetben. Tehát erről úgy vélem, hogy még beszélnünk kell egy eredményjelző tábla kialakítása szerintem további megbeszélést igényel. Ez eredetileg egy zöld ötlet volt, amely lehetővé teszi az összes felügyelő hatóságnak azt, hogy jelzőszámokkal mérhesse egyértelműbben, kiegyensúlyozottabban egy eh, pénzintézetnek az egészségügyi helyzetét. Ez persze nem pótolhatja és helyettesítheti azokat a dolgokat, amelyekben már megállapodtunk, ugyanakkor több információt jelent, és ahhoz járul hozzá, hogy mindenki ugyanazok a, ugyanazt a képet lássa, ugyanazokat az adatokat lássa, ami fontos ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjuk állapítani, hogy egy pénzintézet egészségi állapota milyen. Ami a bailint illeti, Eh, én egyetértek, illetve megértettem, mit mond Hökmárk úr, mint célkitűzés. Fontos, hogy a Bailin egy eh, széles hatókörű eszköz legyen, eh, ugyanakkor határozott hierarchia is legyen. A Likánen javaslat alapján tervezi-e ezt a bail-in eszközt. Lennének kivételek, a kivételek között a rövidtávú pénzügyi piaci eszközök lennének, ott el lehet majd dönteni persze, hogy egy hónap, három hónap, vagy négy hónap, vagy valami fajta progresszív megközelítés, de a likviditást mindenképpen fenn kell tartani és szintén kivenném a Bélinből a DGS depozitokat, a, ami azt gondolom, hogy a bizalom helyreállítása szempontjából fontos, és azzal is egyetértek, hogy vannak bizonyos nemzeti érzékenységek, amikor valami megroppan, akkor fontos, hogy felépítsük a bizalmat eh, a bankok iránt. Ami a szanálást illeti, az az utolsó lehetőség, ez legyen világos. Nem tudom, hogyha amikor megnézzük ezt a, ezt a javaslatot, akkor nem az derül -e ki, hogy eh, mégis ez csak egy lehetőség a többi közül, de számomra ez nem világos. Ami a, az egész folyamatot illeti, az állami pénzek bevonása lehetséges kell, hogy legyen, de tényleg végső eszközként. Azzal egyetértek, hogy ez csak akkor működhet, hogyha az adófizetők nem rögtön a sorban elsőként kell, hogy helyt álljanak valamiért, ami eddig sajnos szokás volt. Ehhez szükség van a szanálási alapokra. Azzal is egyetértek, hogy a különböző országok különböző módon állnak hozzá a bankszanáláshoz. Fontos, hogy egy szervezet keret álljon rendelkezésünkre. Nem gondolom, hogy ezt a betétekre kell alapozni, mert az a biztonságos oldala kell, hogy legyen ennek a történetnek. Tehát inkább a banki hozzájárulás alapja az legyen, hogy mi a vélt kockázat, és aztán meg kell nézni, hogy milyennek a mérőeszköze, eh, lehet persze a kintlévőség is, vagy más módon is lehet a kockázatot mérni, de mindenképpen a hozzájárulás ex ante kockázat alapú, progresszíven felépített kell, hogy eh, legyen, olyan módon eh, felépítve, hogy egy olyan közös szanálási alap alakuljon ki, amely aztán időben rendelkezésre áll. Tehát ellenőriznünk kell a sokszínűséget oly módon, hogy később, amikor alkalmazni kell majd ezt az eszközt, a bankok által finanszírozott szanálási eszköz álljon rendelkezésre, hogy megóvja ezt a rendszert, ezt ex ante E, kell előkészíteni megfelelő terjedelemben, és így sikerül az államokat a bankoktól leválasztani, és ebben az értelemben a bank e, ugyan egy különleges, de mégiscsak normális e, vállalkozás lehet, amely nem az adófizetőkhöz fordul, hogyha a menedzsment rosszul irányítja a bankot. Összességében ez az a jövőkép, amit én kialakítani szeretnék. Még egyszer köszönöm Hökmark úrnak és az árnyék előadóknak azt a jó együttműködést, amely kialakult ezzel a jogalkotási munkával kapcsolatban. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Most az ALDE részéről Wolfkins következik. I do. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, amit Eliza elmondott. Tulajdonképpen köszönhetően Gunának, aki konstruktív munkát végzett, nagyrészt sikerült bilaterális és frakció üléseken együtt dolgoznunk, és ez nagyon hasznos volt ez idáig. Nézzük az egyes témákat. Ezek kapcsán hagyd tegyek egy előzetes megjegyzést, ami a szonáló hatóságokat illeti. Egyetértek Gunárral abban, hogy tagállamonként kell egy, Ez, még ha nincs is a felügyeleti hatóságon belül, közel kell ahhoz lennie, mert így legalább meg lesz a szoros együttműködés lehetősége, hiszen a know-how, a tudás az a felügyeleti hatóságnál lesz, és ezt a tudást el kell tudni érni. Te, tehát eh, egy eh, autonóm eh, szervre van szükség, amely közel áll a felügyeleti szervhez. A hatály kapcsán én másképp gondolkodok, mint Eliza. Tehát úgy gondolom, hogy egy kormánygaranciára szükség van önmagában, tehát ezt nem kell önmagában ide belefoglalni, és a központi felek, illetve betétítások, azok nem bankok önmagukban, tehát külön keretre ezekre lesz szükség. Ha jól tudom, az OSZKO és a, az Európai Bizottság ezen dolgoznak, tehát várjuk meg, hogy mi lesz majd az ő javaslatuk. Ami a a szanálási terveket illeti, ezek előkészítését illeti, úgy gondolom, hogy szükség van csoport, illetve szociális eh, szinten is egy ilyen tervre. Gunnar ezt nem támogatta. mindenképpen a hatóságokra hagynám azt meg, hogy a bankokkal együtt döntsenek arról, hogy mit szeretnének, de úgy vélem, hogy én csak arra hajlok, hogy szeretnénk magát a csoportot is lefedni. I personally do think that it is important to, uh, to react. Ezt a támogatási szintet is uh, lefedni. A, mikor a likviditás kezd eltűnni, akkor fel kell lépnünk, mert ez már az első jel arra mutatólag, hogy a bank talán bajban van, vagy bajba fog kerülni hamarosan. Ezért fontos az, hogy ezt nyomon kövessük. És nagyon nehéz pont ez a finanszírozási uh, megoldások és a szanálási alap. Ezt azt mondja hogy csak hogy legyen a tagállam feladata, legyen két alap, legyen egy szanálási alap, illetve egy betétesi, betétbiztosítási alap, vagy, vagy egy. A hagyomány és a történelem sokat jelent ebben a tekintetben tagállamonként, de egy dolog az biztos, mi, bárhogy is nézzen ki az alap, hosszú éven át nem lesz egyetlen egy olyan alap sem, amely valóban elég nagy ahhoz, hogy egy nagy bankot, vagy magát a banki rendszert megmentse. Tehát ezt már látnunk kell a kezdetekben is, és amit most látunk az az, hogy az a pénz, amit felhalmoztak eh, a már létező alapokban, azokat különböző módon használják fel Svédországban, ezt arra használják, hogy az államadóságot csökkentsék, de amíg nem úgy használják ezt fel, ahogy Svédországban azt nem lehet felhasználni arra, hogy kölcsön adjanak ezzel, tehát ott van az a pénz, és arra várnak, hogy felhasználják ezeket az összegeket. Hogy ez hasznos legyen, akkor ennek magasnak kell lennie, valóban eh, milliárdos összegekről beszélünk, és ezért a kérdés az az, hogy valóban ez a jó megközelítés-e, és láthatjuk a nehézségeket, és láthattuk a vitákat, és ezek megerősítették azt, hogy nagyon valószínű az, hogy a tagállamok nem fognak egyetérteni arra, hogy határokon átnyúlóan egy ilyen alapot fel lehessen használni, csak is az adott tagállamban akarják ezt felhasználni, felhasználni, ahol ezt finanszírozzák. A kérdés az az most, hogy különböző megközelítés kellene, tehát e- egyértelmű, hogy a tőkét kell erősíteni, és um, a befektetési garancia alap egyharmadának felhasználása, hogy Péter Simon jelentése is javasolta, most ezt, ezzel az administratív uh, uh, költséget lehetne a szadálási alapnak uh, lefedni. Hogyha ez így van, akkor létrejön egy hézeg, amit ex post kell majd betömni, 0,5%-ban más bankok által. És ilyen esetben igazából nem lesz szükség két külön alapra. Ismételten a beteljesbiztosítási rendszer, tehát így eh, akkor határokon átnyúlóan használnák. Tehát itt nem lát semmilyen fajta kivétel, mert itt mindenképpen szükség lesz a mentési lehetőségre, és a kivételt eh, csak kötvények esetében lehetne felhasználni. Hadd térjek végezetül erre. A 10%-os javaslatra, amit a bizottság javasolt, nem tudjuk, hogy itt külön adatot kellene specifikálnunk, de úgy gondolom, hogy hatóság felelőssége, az illetékes hatóság feladata az, hogy meghatározza a specifikus még átvállalható adósságot, hiszen minden egyes rendszer különböző, tehát a minimális átvállalható adósság is különböző lehet. A szélvész esetében 5%-ot javasoltak, nem tudom, hogy ez helyes ez de figyelembe kell vennünk a CRD sajátosságait is. A, mi történik akkor, hogyha egy bank ezen már ö, túllép, mi, mi lesz a minimális tőkekövetelménye a Bázel 3 alapján, tehát ezt figyelembe kell venni, nem lehet még plusz 5% így itt. Ami az utolsó pontot illeti, ami a menedzsmentet illeti, a kezelést illeti. Amíg a bank életképes, még egy rossz helyzetben is, és ez a részvényesektől, a közgyűléstől függ az, hogyha a menedzsment, akkor ültetetnek arra, hogy a menedzsment rendben van-e, vagy helyettesíteni kell -e őket, le kell őket váltani. Hogyha már a szanálás fázisában tartunk, akkor a hatóságnak kell átvenni a vezető szerepet, és ki kell jelölniük azt, aki szerintük helyes erre a posztra. Thank you. Uh, now for the Greens. A zöldek nevében Filip. and I'll start. Köszönöm. És akkor én önhöz fordulok először, mert kicsit meglep engem, hogy ugyanarról a vitáról most már negyedszer beszélünk egy szakbizottsági ülésen, és ezt komolyan gondolom. Ezzel nem sok időt spórolunk, hogy ismételjük mindig ugyanazt jobb lett volna ezt a vitát akkor tartani, amikor a kompromisszumos módosítók megszülöttek, és ez nem Gunártól függött, mert iszonyatos nagyszámú módosítót nyújtottak be, és a kompromisszumok elkészítése nyilván időbe fog telni. De minden, amit eddig hallottam, az már el lett mondva korábban. Én magam is negyedszer el tudnám ismételni azt, amit korábban elmondtam, mégsem teszem, legalábbis teljes terjedelmében nem, de őszintén szólva, szólva, eh, szerintem jobban kellene az időnket beosztani itt az ekomba. Erről ennyit. Ugyanakkor azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy olyan szövegről van szó, ami fontos azért, mert eh, egy, eh, arról van szó, hogy ne az adó fizetők pénzéből osszunk meg E, illetve védjünk meg egy, egy pénzintézetet. Nem rendszerhibáról van szó, a rendszerhibát nem lehet előre e, törvényel rendezni. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy egy egyedi pénzintézet bukása ne okozzon, ne okozzon rendszer összeomlás, tehát tényleg legutolsó, legutolsó sorban lehessen csak az adófizetők pénzét igénybe venni azt mondjuk, hogy ugye a szöveg ne ássa alá az egyes pénzintézeteket valóban. Hogyha ugyanakkor, hogyha mi azt mondjuk, hogy az adófizetőket meg kell óvni, akkor az azt jelenti, hogy más fog fizetni a hibákért. És ha nekem választanom kell, hogy egy pénzintézet hibáiért az adófizető fizessene, vagy elosszák egymás között a tévedés árát a pénzintézetek, akkor én az utóbbit fogom preferálni. Ugyanez van az autóbiztosításnál is, a jó vezetők részben finanszírozzák a rossz vezetők által okozott kárt. Tehát ugyanez kellene megvalósítani a bankoknál is, és ez talán hozzájárul majd ahhoz, hogy az intézetek is rendészként lépjenek fel, mint egy egymással szemben, és, és, és gatyába rázzák egymást, ha kell Erről szól az általunk benyújtott módosítók egy része. Amikor a tervekről beszélünk, akkor persze oda kell figyelni, hogy az egyes intézményeknek legyen szanálási és kintlévőség beszedési terve, amely, meg, amely hiteles is, de azért azért vannak olyan lévőségek, és vannak olyan pénzügyi intézetek, amelyeket se szanálni nem lehet, se más módon megoldani. Én nem tudom, hogy milyen lehet a szanálási terve a Deutsche Banknak például. E, Péter és én is nagy barátjai vagyunk ennek az intézetnek. E, tehát nem szabad habozni e, abban, hogy megadjuk az eszközöket a hatóság részére, hogy beleszóljanak a terv részleteibe, tehát hogyha a bank túl nagy a tervhez, akkor a bankot kell egy kicsit szétszedni ahhoz, hogy hozzáilleszkedjen a tervhez. Mert a too big to fail az azt jelenti, hogy too dangerous to exist, tehát ne is létezzen ennyire veszélyes pénzintézet, és túl sokba kerül, ha ha létezik, nem szabadna, hogy létezzen, nem szabad olyan intézeteket fenntartanunk, amelyeknek az összeomlása maga alá temet bennünket. Ami a szanálási alapokat illeti, ott a javaslatunk először is az, hogy előzetesen finanszírozott hiteles szanálási alapokra van szükség. Ugye két megközelítés van, eh, nincs eh, előre megfinanszírozott eh, szanálási alap, hanem a, az adófizető fog fizetni, és aztán később szedi be ezt a pénzt a bankoktól. A probléma ezzel az, hogy a később lefölözhető bankok nem azok a bankok, amelyeket le kéne felezni, fölözni, mert azok a bankok már addigra elpusztultak. Tehát jobb ebből a szempontból az, hogy már előre hozzájáruljanak azok a bankok, amelyek aztán később később esetleg szanálásra szorulnak. Ami a betétbiztosítási rendszert illeti, itt az erkölcsi kockázatot kell elkerülni. Mi úgy véljük, hogy a betétbiztosítási alap, ha egyáltalán bevonjuk, ne szenvedjen el nagyobb veszteséget a, a szanálással, mint amennyit a csőd okozna, vagy a fizetésképtelenség okozna, mert akkor kialakul egy perverz ösztönzés arra, hogy a fizetésképtelenség helyett a szanálást válasszák, holott néha a fizetésképtelenséget, a csődöt kellene választani, vagy preferálni. Elisa már beszélt arról, hogy olyan jelzőszámok kialakítására van szükség, amely a szanálási hatóságot figyelmezteti arra, hogy valami probléma van egy intézettel, egy egyszerű vállalkozásban, hogyha az egyetlen trigger a, a, a tőke, akkor az persze fekete-fehér, vagy bajban van, vagy nincs, miközben a, mielőtt bekövetkezik a baj, van egy kellemetlen állapot, ahol már meg lehetne ítélni azt, hogy, hogy, hogy, hogy bajban lesz a a, a bank. Tehát előre lehetne észrevenni ezt. Tehát fel kell tárni, fel kell fedezni azt, hogy hol várható a probléma. Ez nem azt jelenti, hogy automatikus beavatkozást vált ki egy piros villogó fény az eredményjelző táblán, nem ilyen rendszert akarunk, ami kvázi komputerizálva dönti el, hogy mikor avatkozik be a hatóság. Egy olyan eredményjelző táblára van szükség, amely a hatóságot figyelmezteti, hogy lehet, hogy lépnie kell. Ez egy korai beavatkozási rendszer része, egyfajta preventív módon is működhet ezáltal a szanáló hatóság, és így elkerüljük azt a helyzetet, amikor már túl késő vagy túl drága a szanálás. Mindig itt is a prevenció kevesebb pénzbe kerül, mint aztán a probléma megoldása, tehát jelzőszámokra van szükség, de nem azért, mert hogyha a likviditási normákat meghaladják, nem tudom, hogy a Bázeli Bizottság most ezeket egyébként enyhítette, és nem tudom, hogy bekövetni akarjuk-e őket, a szabályozói tőke követelmény, vagy a likviditási követelmény elérése, illetve az ott bekövetkezett probléma után automatikusan történjen lépés, vagy, vagy, vagy sem. Tehát ne legyen ennyire egyszerű fekete-fehér a helyzet, hanem legyenek más jelzőszámok, figyelmeztető piros lámpák, amelyek korai jelzést adhatnak egy bekövetkező problémáról. Na most itt akkor erről még beszélhetnék sokat, de e, inkább arról beszélnék, hogy e, határoljuk el, E, a szanálóhatóságot a bankfelügyelettől. Tetszett nekem az, amit Wolf mondott, hogy ezek legyenek egymás e, közelében, de mégsem egy fedél alatt. E, a a kommunikáció kettő között fontos, amikor a recovery vagy a resolution következik be, az már gyakran azért következik be, mert a felügyelő hatóság hibát követett el, e, és nyilvánvaló, hogy ha ugyanaz lenne a felügyelő hatóság, mint a szanálási hatóság, akkor, ha, akkor érdekében állna elfedni a saját hibáit. Ezért tetszik nekem az, hogy ezek lakjanak egymáshoz közel ezek a hatóságok, de nem egy fedél alatt. Ami a Bélint illeti. Erről is beszélnék egy kicsit. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy kevés kivételt kell létrehozni eh, a bailinable eszközök eh, között. Nem akarunk ugyanis safe haveneket eh, létrehozni, talán csak a rövid lejáratú hitelével. Ez egy dolog. A másik dolog azt kimondani, hogy akkor minden egyformán bailinable, mert ha minden bailinable, akkor semmi sem az. És ez egy olyan helyzet, amit nem szeretnénk kialakulni, látni. A felszámoló hatóság, vagy a recovery plan eh, kimondhatja azt, hogy nem akarunk bélint, mert nem tudjuk annak mi lesz a hatása. Ebben az értelemben a különböző eszközkategóriák eh, a bailinable eszközök között eh, az egy helyes dolog, mert majd a piac ezeket különbözőképpen fogja beárazni. És ez is jelzi majd a piac bizalmát, ami alapján meg lehet állapítani, hogy maga a, a pénzintézet mekkora bizalmi tőkével rendelkezik. Nyilvánvalóan itt vannak olyan eszközök, amelyek kockázatosabbak, ugyanakkor ö, több pénzt is hoznak. Igen, ebben az értelemben a bailinable eszközök hierarchiája fontos. Tiszta beszédre van szükség. Nem lehet majd akkor E, szükséghelyzetben eldönteni, és akkor elkezdeni beszélni arról, hogy mi bailinable és mi nem. Nem akarjuk azt sem, hogy mindenki ugyanazt az üzleti modellt kövesse, ugyanúgy ö, ö, álljon össze egy bank. A bankrendszerünk sokszínűségét értéknek tekintjük és a jogszabályoknak ezt figyelembe kell venniük, sőt ösztönözniük kellene ezt a az ösztön, ezt a sokszínűséget, tehát inkább növelje a sokszínűséget, mint csökkentse a jogszabály, az én véleményem szerint. Ugyanakkor azért oda kell figyelni, mert eh, hogyha valaki eh, több eh, capital requirement rendelkezik, mint amennyi eh, szükséges, akkor ne kelljen bailinable eh, debtet fenntartania, ez szerintem nem működik. Egy egyensúlyi helyzetre van szükség, amely alapján a pénzintézetek eh, különböző módon dönthetik el, hogy hogyan fogják a saját biztonságukat, biztonságukat biztosítani, mondjuk egy tőkepufferrel, egy, egy rendkívül erős tőkepufferrel, vagy bailinable debt-tel, vagy a kettő valami fajta kombinációjával. A lényeg az megint, hogy ne mi döntsünk mások helyett. Olyan intézetekre van szükség, amelyek biztonságosak, és azt gondolom, hogy inkább biztonságos, mint kevésbé biztonságos legyen a rendszer. Meg kell vizsgálni, hogy ez árt-e a gazdaságnak, el kell ismerni azt, hogy a gazdaság, illetve a gazdasági növekedés, amely a válság előtt bekövetkezett. Nos, az a gazdasági növekedés azért volt lehetséges, mert overleveraging történt, felelőtlen pénzintézeti magatartásokat láttunk, és ezek a pénzügyi intézetek okoztak olyan gazdasági tevékenységet, amelyet mindenáron, amit el kellett volna kerülni. Tehát hogyha az államok csökkentik az adósságukat, akkor az persze nem jó a gazdaságnak, ez közismert, ugyan ez a helyzet a bankokkal. Hogyha a bankok adósságát, eladósodását csökkentjük, akkor eh, persze az a rövid távon rossz a gazdaságnak, és rossz a bónuszoknak is, illetve a vezetők eh, fizetése szempontjából is rossz, de szükséges ahhoz, hogy, eh, hogy hosszú távon működjenek E, nem akarjuk azt, hogy a kormányok fizessenek, és a bankokat meg megkínéljük e, ezektől a dolgoktól. Ugye e, régi bűneikért a bankokat is el kell számoltatni, és meg kell fizettetni azokat. Uh, yes, I... Köszönöm szépen, Filip. Igen, Werner, nekem is van megjegyzésem. Philip Lambert nagyon sok mindent elmondta, hogy elmondta, ez már negyedik forduló, 13 percet beszélünk, hogyha így folytatjuk, akkor nem csoda, hogy az árnyékjelentést tevőkön kívül senki más nem jön el ide, hiszen egy olyan képviselő, aki nem is árnyékjelentéstevő, annak nincs esélye arra, hogy egy mondatot is mondjon a témával kapcsolatban, vagy rövidebben kell beszélni, vagy másképp ez nem fog menni. Szerintem csak így lehet ezt megoldani. Thank you very much, Verna. I was also going to... Köszönöm szépen, uh, Verna. Én is Filip megjegyzéseire szeretnék reagálni. A jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevő valóban nagyon sok időt rászántak erre, és mintegy 1300 módosító van a jelentéstevő részéről, ezek nem, nem, nem mind az árnyék jelentéstevőktől származnak, és nem szeretném most, nem szeretném azt, hogyha nem jutnánk, a, nem jutna idő a módosítókra. Tehát a lényeg az lenne, hogy az árnyékjelentéstevőkön kívül, akik módosítót nyújtottak be, azok el tudják mondani, hogy miért. Sajnos eddig még nem kaptunk ö, elemzést, nem sikerült meghallgatni az elemzéseket a módosítókról. Nem, nem lehet, hogy minden az árnyékjelentéstevők ülésén történjen meg. Ezért folytatjuk az eszmecserét, vannak még felszólalók a listán, hiszen tudni szeretném, tudni szeretném, hogy a különböző módosító javaslatok benyújtói mit gondolnak, és eddig még egyetlen embernek nem sikerült hangot adni. Nem, Filip, ez nem adom már meg, megint az, meg a szót neked, folytatni fogjuk az eszmecserét. Ahogy mondtam, rendkívül fontosnak tartom azt, hogy, hogy, hogy most megbeszélés történjen, és hogyha, hogyha az árnyék jelentéstevők nem rukkolnak elő semmi újjal, az az ő hibájuk, de mindenkit meg akarunk hallgatni. Most pedig uh, Vicky Ford kapja meg a szót. I'll try and be concise. Megpróbálom rövidre fogni. Ami a hatáskört illeti, a hatályt. Tudjuk, hogy különböző bankok különböző válságok idejét élhetik meg, minden bankot be kell venni ebbe a rendszerbe, azonban arányosság, az arányosság elvét szem előtt kell tartani. Weber úr kivétel, kivételt javasolt, az állami tulajdonban levő bankokra vonatkozóan nem értek ezzel egyet, de meg kell nézni, hogy ez pontosan mit jelent az egyes tagállamok esetében, tehát egy elemzést kellene elvégezni, hiszen lehet, hogy ez itt a német, német helyzet, ez egy külön helyzet. Szerintem az állami tulajdon mindenképpen kerülhet pénzbe, Langen úr a kisbankokat nevezte meg, mint kivételt. Lehet, hogy itt is egy arányossági rendszert kell létrehozni, de azt is tudjuk, hogy a kisbankok is okozhatnak problémát. Ami a bailint illeti, ennek hitelesnek kell lennie, és itt pontosan meg kell határozni a hatáskört, de minél szélesebb körben. A vészhelyzetre külön ki kell térni, és a bizonyos felelősségi köröket ki kell venni a bélinből, tehát ezt is pontosan meg kell határozni, hiszen itt a probléma elterjedését tapasztalhatjuk. Arlén erre vonatkozó módosítót nyújtott be, aki nem árnyékjelentéstevő, és Elisa is, aki árnyékjelentéstevő. Tehát rugalmasan kell eljárni, de ugyanakkor széles hatáskört kell biztosítani. A betétbiztosítási rendszer által lefedett betétekre vonatkozó kivételt visszavontam, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az egy hónapos kivétel megvalósuljon, hiszen fontos az, hogy rövid távra tudjuk meghatározni hogy fent tudjuk tartani a távú bankhitelezést a teljes felelősség mellett örökrendcsát, a kockázat alapú helyet, beszéltünk erről már nagyon sokat. A teljes eszköz felelősségi rendszer túlságosan merev, a kockázat alapú pedig részben a válság oka volt, tehát nagyon fontos itt is, hogy rugalmasságot, rugalmasságot biztosítsunk. ami a gazdasági a gazdasági hatás tanulmányt vagy hatásértékelést illeti, szerintem itt az időbeosztás miatt, az ütemterv miatt nem real, realisztikus. A Bélin, mint utolsó mencsvár javaslata lehet, hogy egy kicsit lelassítja a folyamatot, tehát ennél gyorsabban kell eljárni. Az EBA szerepével kapcsolatban egyetértek a jelentéstevővel, ez sem lehet túlságosan túl merev, tehát a döntéshozatali rendszer, és egy-két technikai standard fölmerült itt, ezek is nagyon merevek, és azt hiszem, hogy Elisa erre vonatkozóan nyújtott be módosítókat. Fontosnak tartom azt is, hogy a fiskális biztosíték záradékot tiszteletben tartja az EBA, erre mindenképpen oda kell figyelnünk. Ezen kívül nagyon sok home host kérdés merült föl, különösen az újabb tagállamok részéről, a 15-ös cikkely kapcsán különösen. Tudtam, hogy ez mindenképpen problémaként elő fog kerülni, és azt látom, hogy nagyon sokan töröltek erre vonatkozó javaslatokat. Na most a home host kérdésében megpróbáltam egy kompromisszumot megfogalmazni, remélem, hogy ez, ez, ezt el tudják majd fogadni az új tagállamok képviselői, ami a betét preferenciát illeti. A betétesek védelme, illetve az adófizetők védelme érdekében a betéteseket lehetne a hitelező hierarchia tetejére helyezni, és így csökkenthető annak az esélye, hogy a saját befektetéseiket kellene leírniuk, és erre vonatkozóan is egy módosítót nyújtottam be, amely kimondja, hogy betétbiztosítási rendszerek nek legalább azon a szinten kell lenniük, mint más nem biztosított kockázatok. Tehát vannak olyan országok, mint például Portugália, és mások, amelyek a betétes preferenciát határoztak meg. Tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés volt. Vannak olyan országok, amelyek ezt alternatívaként vizsgálják, az előfinanszírozott alapok alternatívájaként. Gondolok itt arra, amit Wolf mondott, az alapok nagyságát illetően, illetve Mario Draghi is utalt az alapok határon átnyúló fent, felhasználására, illetve erre a kérdésre, mint problémás kérdésre. Az alapok felhasználásával kapcsolatban ugye döntés kell, hogy szülessen, lehet, lehet, hogy nem így kell eljárnunk. Azt hiszem, hogy különböző országok különbözőképpen közelítik meg azt, hogy a bankoknak hogyan kell az adófizetőknek garanciát biztosítaniuk. Vannak olyan országok, mint például Svédország, ahol egy szanálási alap jelenik meg, amely ellenzi a nemzeti ellentétele tud lenni a nemzeti adósságnak. Más országoknak más rendszerük van. Vannak olyan országok, ahol nem szanálási alap hoztak létre, hanem egy adót, tehát van egy, egy egy adó, amely befolyik a kincstárba, és onnan lehet folyósítani az összegeket, tehát itt különböző megoldások vannak ezekről. Beszélnünk kell, azt hiszem, hogy rugalmasságra és nyitottságra van szükség ezek elemzéséhez. Ami a intra, tehát a csoporton belüli pénzügyi támogatást illeti, vannak olyan nagy bankok, amelyek egy, egy adó struktúrába helyezték magukat, és ezek ellenállóbbak a válság idején, ezek a bankok pedig aggódnak amiatt, hogy esetleg az általuk létrehozott struktúra sérülhet a jelenlegi javaslat kapcsán. Tehát itt is oda kell figyelni, hogy a különböző csoportosulások hogyan működnek a különböző országokban. Ami a triggereket illeti, valóban egyetértek a jelentéstevővel, egyértelműségre van szükség, és a CRD kapcsán kiderült, hogy nem csak a minimális tőke az, amely, amely problémát okozhat, hanem a likviditás is, ezért azt hiszem, hogy a likviditás és más nem megfelelőségi ö, eszköz is triggerként ö, szerepelhet. Köszönöm szépen, és most meghallgatnék másokat is. Uh, Köszönöm szépen, Viki, és örömmel hallottam megjegyzésedet mások módosítóival kapcsolatban. El kell mondjam, hogy 20 percet vesztettünk ezzel a vitával, 9-20-kor kezdtük, mert nem voltak itt az ányok jelentéstők és a jelentéstevők, nem igazán jó ez a e, hozzáállás, és e, mindenképpen látnunk kell azt, hogy kifutunk az időből, nem kívánom a többieket, túlságosan, muszáj most megkorlátozni a többieket, Márkusz Felber, Ludvigson, jó magam, Werner Langen, más, bárki más, kívánom még Szonyi Péter Simon, még valaki. Danuta. Köszönöm szépen, Sharon. A módosítóimban a rossz egyensúly esetleges veszélyére koncentráltam a, a fogadó hatóság, illetve az eredeti között, és ezt ismerjük, ezt a veszélyt, mindenki ismeri ezt a veszélyt, mégis nagyon nehéz a megfelelő jogi egyensúlyt létrehozni a hazai érdekek, illetve a fogadó joghatóság érdekei között. Látnunk kell azt, hogy mindig is lesznek olyan támogatottak, amelyek jelentősek a pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából a fogadó országban. Egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy egy olyan bankszadálási rendszer legyen, amely önmagában is már instabilitást eredményezhet. Ezt fontosnak tartom. Az Európai Parlament feladata az, hogy jobb egyensúlyt teremtsen ebből a szempontból, és úgy gondolom, hogyha erősebb jelzést adjunk a fogadó hatóságnak, az nagyon fontos, és egyetetek Gunárral, amikor azt mondja, ha jól értettem, hogy ő azt mondta, hogy az EBH hatos kapcsolatos változások nem nevezhetőek végső megoldásnak. A nemzeti hatóságok nak is hasonlótat kell megtennie. Kockázat van abban, hogyha nem helyesen végezzük el a stabilitás létrehozását a pénzügyi rendszerben. Viszont végezetül is a fogadó hatóság az, amely elszámoltatható a fogadó fél szadálásával kapcsolatban. És a fogadó hatóságnak kell a költséget is viselnie. Tehát minél, anélkül, hogy részletben bocsátkoznék, nagyon fontos az, hogy ne veszítsük szem elől azt, hogy jobb egyensúlyt kell teremtenünk a kompromisszumok létrehozása kapcsán, remélhetőleg ez nem fog eltűnni, és mindenképpen szeretnék, szeretném a kompromisszumokat nyílt módon létrehozni, és mindenképpen törekednünk kell ennek során a jó egyensúly létrehozására, hiszen ez mindenki érdekét szolgálja az Európai Unióban. Köszönöm szépen, elnök Markus. Köszönöm szépen. Azután, hogy néhányszor utaltak a módosítóimra, szeretném ezeket bemutatni. Németországban három szintű a bankrendszer, állami, privát, illetve szövetkezeti, és a kérdés az az, hogy ez a mentő mechanizmus megfelelő lesz-e. Utalnék arra, hogy Németországban számos uh, bankcsőd volt mind a három pillérben, anélkül, hogy az adófizetőknek kellett volna ezt megfizetniük. Előre jelezhető az, hogy vannak a tagállamokban olyan rendszerek, amelyek működőképesek, és felmerül ez a kérdés, hogy érdemes ezeket fejreállítani, csak azért, mert a tagállamok egy részében nincs semmilyen fajta rendszer, vagy olyan, olyan fajta rendszer, amely nem működőképes. Ez az egyik kérdés. A második kérdés az az, ami ugyancsak nagyon ehhez kötődik. A állami bankoknál van egy sajátos talán ez egy német sajátosság, ezek a támogatási bankok, ezek állami bankok, és egyetlen feladatuk van, mégpedig az, hogy bizonyos támogatási intézkedéseket valósítsanak meg, legyen az új energiaforrások támogatása, a, a épületek modernizálása, vagy a KKV-k támogatása, stb. Ezek állami bankok viszont nem összehasonlíthatóak a takarékszövetkezetekkel, ezeket másképp kell értékelni. Hogyha ezeknek ugyanazokat az előírásokat írjuk elő a mentő alapban, akkor olyan költségeket rovunk rájuk, amelyek kell nem tudják feladatokat teljesíteni. Ezért azt kérném a jelentéskészítőtől, hogy gondoljon erre, és ezeket a különleges feladatokat Wolf Klint is utalt erre. Tehát ezek, ezek bizonyos fajta bankok, amelyek ezeket a feladatokat teljesítik, és ezeket vegyük ki az előírások alól, hiszen ezek olyan feladatok, amelyek a mi érdekünkben állnak. Köszönöm szépen! Thank you very much, uh, Olle Ludvigsen. Köszönöm, Olle Ludvigsen. En stor brist i kommissionens förslag. Köszönöm. Azt hiszem, hogy uh, a bizottság javaslatban van egy hiányosság, egy fontos hiányosság. Ez pedig a alkalmazotti perspektíva, ezzel, ezzel nem számoltak. Nem hiszem, hogy ez elfogadható azért, mert a valóságban a munkavállalók, illetve a képviselők rendkívül, az ő képviselőik nagyon fontosak, hogyha egy bank bajba jut. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak is pontosan látniuk kell, és érteniük kell, hogy mi történik, és így konstruktívan hozzájárulhatnak annak biztosításához, hogy a bank kikerüljön ebből a nehéz helyzetből megfelelő egyensúlyra van szükség, tehát a munkavállalók szempontjából ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő információ szolgáltatásra van szükség. A munkavállalók képviselőit is be kell vonni ebbe a folyamatba, hogy lehetőségük nyíljon az aktív részvételre. A helyreállítás és szanálási folyamat során ezt biztosítani kell. Az alkalmazatokat tehát tájékoztatni kell végig a folyamat során, és szerintem az alkalmazatokat inkább eszközként kell tekinteni, nem pedig külső tényezőként, és pedig általában ezt látjuk a banki válságok esetében. Elnök, köszönöm, Verne. Ja, ich will's... Uh... Igen, rövid leszek. Ami a felhasználás területet illeti különböző javaslatokat hallhattunk. Volt olyan, aki azt mondta, minden pénzügyi konglomerátumot és mindenfajta értékpapír intézetet, mindent vegyünk ki az irányelv hatája alól, még nagyon kevés készség van arra, hogy ugyanazt tegyük, amit Ferber kollega is javasolt, vagyis a már meglévő garanciákat, amelyeket ezek ki lehetne venni, ugyanúgy, mint az elemileg támogatott támogatói bankokat, vagy az olyan fajta intézeteket, amelyek egy központosított államban, vagy egy federális államban a központosított állam hatájára tartoznak. Hogyha nem teszünk ezt meg, akkor ez a rendszer nem fogja a feladatát teljesíteni. Nagyon sok testületben voltam tag, például a takarékszövetkezeteknél, vagy a Raiffeisen bankoknál, és itt sem volt semmilyen fajta ö, csőd, mert megfelelő volt a garanciarendszer. Ez azt jelenti, hogy vannak működőképes mechanizmusok, amelyek megakadályozzák azt, hogy a már leírt helyzet kialakuljon, és ezért a jelentés készítők, készítőktől azt kérném, hogy ezeket a kivételi kérelmeket vegye a figyelembe. Felber kollégatát ezt mondja, aki fejtette. A második pont az az, hogy egy ilyen átfogó szanálási mechanizmusnál nincsenek a különböző nagyságrendek. A bankunió javaslatánál ha, 30 milliárdot szabtunk meg a mérlegnél, a tőkekövetelménynél azt mondjuk, hogy az a nagy bank, amelynél több mint 70 milliárd van, ezért jó lenne, hogyha minden összehasonlítható esetben egy egységes nagyságrendet szabnánk meg, hiszen így a regionális felelősséget is hangsúlyozhatnánk, és az egyetlen egy bank, bajba került bank sem volt 70 milliárdos mérlegnél a Dexia, a Bankia, a Northern Rock, sokkal nagyobb, magasabbak voltak, és ezért az aktuális eseteket nem lehet arra használni, hogy minden egyes intézmény esetében egy szabályozást írjunk elő. Köszönöm. Thank you, uh, Peter Simon. Oh, yeah, sorry. Péter Simon következik. Igen, most már látom. Ein kleiner Hinweis, die IK... Igen, a 8 milliárdos mérlegről hallottam, az is helyes, nem? Ami a támogatói bankokat illeti, ahhoz csatlakoznak, amit Felberul is elmondott. Hogyha itt beszélünk és megnézzük a módosítókat, hogy milyen bankokat veszünk bele ebbe a rendszerbe, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy olyan területeken hozzuk meg a kivételeket, ahol az állam úgyis részt vesz vannak olyan intézmények, amelyeket, amelyeket kontrolláltan kell szanálni, hogy miért kell ezeket a szanálási alaphoz hozzávenni, azt nem igazán értem, ugyanígy, mint a támogatói bankokat sem, hiszen ezek már a státuszokból fogva állami garanciához kötődnek, és ezért ezek bevonása ebbe az alapba számomra nem egyértelmű. Ami a bail-int élet illeti, csatlakozok ami, ahhoz, ami már elhangzott, el kell gondolkodnunk azon, hogy a betétesekkel hogyan bánunk. Az USA-ban, Svájcban és ha jól tudom, Portugáliában is eh, kiemelt szerepe van a eh, befektetőknek. A jelenlegi jogalkotás során el kell azon gondolkodnunk, hogy nem tudnánk egy olyan lehetőséget teremteni, hogy a nemzeti jog a szanálásra kapcsolatban elsődlegességet élve ezen annak érdekében, hogy a befektetőknek kedvezzünk a teljesen bail a teljes bail rendszeren belül. Ami a bail rendszert összességében illeti, itt is szeretném, és kérem, hogy értsék meg azt, hogy ezt állandóan ismételgetem, de ez fontos. Szeretnék arra utalni ennek kapcsán, hogy minden bail-in nem elegendő ahhoz, hogy az alap által javasolt 1%-os határt megfelelőnek tekinthessük. Még egyszer szeretném az adatokat önök elé tárni. Kedves kollégák, kérem, hogy nézzék meg az Európai Bizottság költséghatékonysági vizsgálatát. Tegyük fel, hogy nagyon nehéz válságot élünk, és tegyük fel azt, hogy egy százalék van az alapban, és tegyük fel azt, hogy átfogóan használják a bail-in eszközöket. Az Európai Bizottság ilyenkor abból indul ki, hogy a tagállamok 3 GDP mértékben befizetnek. Hát, tehát a GDP 3 a mértékében befizetnek, és így ezt fogják kérni az adófizetőktől, annak ellenére, hogy van egy ilyen alap, és pont ezt akarjuk mi elkerülni. Tehát amellett szólok, hogy legyenek magasabb alapok, az 1 a amit a bizottság javasolt, az egy hatodát teszi ki az újratőkésítési költségeknek a jelenlegi válság idején. A módosítóimat úgy fogalmaztam meg, hogy 5%-a legyen ez a fedezett betéteknek, a biztosított betétek esetében, illetve ezt kell belerakni ebbe a, az alapba. A 3% csak az lenne az uratőkésítési költségeknek, amiket láthattunk a jelenlegi válság során. Tehát nem igazán magas az, hogyha ezt komolyan gondoljuk, és szeretnénk, hogyha a bankokra terhelnénk át az adófizetőkről az ilyenfajta kockázati költségeket. Elnök, köszönöm szépen! Jó magam is kívántam szólni. Nagyon sok módosítót nyújtottam be, és ezeket örömmel el is magyarázom, de hát nem tudom most részletekben ezt elmondani. Szívesen tegyelek a jelentés készítővel is, majd ha kell. Általános pontjaim a következőek. Sokan beszéltek a, az, er-, ennek a hatájáról, és arról, mit kell belevenni ebbe, és mit nem. Úgy gondolom, hogy a legtöbb dolgot bele kell hagyni, de egyetértek az arányossággal, és úgy gondolom, hogy az arányosság túlmutat a méretten, ez érinti a típust és az üzleti modellt is, és ebben az esetben lefedhetjük az összes intézményt anélkül, hogy kockázatot okoznánk. Tehát ez valamikor a szanálási tervekre, és ezek arányosak lehetnek a mérettel, illetve a természetükkel fogva karakterükkel kapcsolatban is. Ha van egy védelmi rendszer, akkor az része lehet a szanálási tervnek, úgy gondolom, hogy mindenképpen arra kell törekedni, hogy ezt valósítsuk meg, Én nem azt tettem, amit sokan, amire sokan beszéltek, de a kivételek kapcsán, de úgy gondolom, hogy mégsem lehet egy mindenkire rászapató módon ezt létrehozni. A szanálás kapcsán nem gondolom, hogy túl sok feltételt kell megszabni, már csak azért is, mert a pénzügyi válságok különböző módon jelentkezhetnek, és a felügyeleti hatóságok, a szanálási hatóságnak eszközzel kell rendelkezni ahhoz, hogy beavatkozhasson, mégpedig a helyzetek megfelelően, tehát elég finom egyensúlyról van szó, hiszen maximális bizalmat kell teremteni a befektetőkkel szemben is. Tehát olyan helyzet az, amire Gödár is utalt, Két jó megoldás van, vagy egy teljes, nagyon szigorú, merev csomag van, vagy pedig rugalmasság van, és a szanálási hatóság végezheti a munkáját, ha megvédje az adófizetőket, tehát ezt a kettőt kell kombinálni, és nem lehet úgy, hogy elvesszük a rugalmasságot, amire szüksége van a szadálási hatóságnak, ugyanakkor maximalizálni kell a jogi bizonyosságot és a jogi biztonságot is. Wolf már említette, hogy ha több tőke van, akkor azt is figyelembe lehet venni a Bélin helyet. Ez is egy logikus álláspont lehet. Ami a megelőző hatásköröket illeti, már elmondtam, hogy támogatom az erős megelőző hatásköröket, de hogyha ezek működőképesek lesznek, akkor mindenképpen ezek be, intruzívak lesznek, tehát mindenképpen meg kell találnunk a, az egyensúlyt itt. Tudom, hogy vannak inkább az ilyen beavatkozó oldalon van, de én inkább úgy gondolom, hogy nem szabad még jobban beavatkoznak, hogyha szanálásra van szó, tehát mindenképpen egy egyensúlyra van szükség, és meg kell vizsgálnunk ezt. Támogatom azt, hogy ellenzik az állami eszközök felemlegetését ebben a dossziéban, hiszen ez veszélyes, kockázatos lehet. Ez nem az az út, amit én választanék. A betéti preferenciákat már említették. Itt is ügyelnünk kell arra, hogy mi a tagállamok tapasztalata, különösképpen, hogyha a portugál példára gondolunk például. Ez szerintem lefedi azt azokat a kérdéseket, amelyekről beszéltünk itt. Nagyon sok javaslatom van, ezen kívül úgynevezett elnöki módosítókat is benyújtottam. Ezek a felhatalmazáson alapú jogigatosokhoz kötődnek, ezek a határidőket illetik. Megpróbáltuk megakadályozni azt, hogy a bizottság a nyári szünet előtt előálljon felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Tudom, hogy az ilyen próbálunk ezekkel bánni, de ez nem működik. Tényleg sokkal eh, jobb határidőkre van szükség a delegált aktusokkal kapcsolatban, ezt is meg kell vizsgálni. Ennyit eh, szerettem volna elmondani, és megadom a szót ismételten a jelentéskészítőnek. Thank you very much, and um, thanks for all the comments. And... Köszönöm, és köszönöm mindenkinek a gondolatokat. Hadd mondjam el hogy az expozénban megemlítettem egy sor módosítót más kollégáktól, és eh, azt is mondtam, hogy teljesen egyértelmű séma látható, és eh, ez a séma felismerhető attól függően, hogy ki melyik országból származik, és eh, azt is mondtam, hogy ezen nem érdemes ironizálni, mert ez csak tükrözi azt a valóságot, amely az Európai Unióban megfigyelhető, különböző a helyzet a különböző tagállamokban, és eh, ezt figyelemben kell tennünk, vennünk itt is. Tehát nem lehet egy kaptafára megoldást találni. Mert ez áll a mögött, hogy e, látszólag egymásnak ellentmondó módosítók is vannak. Ami a hatókört illeti, van érva mellett, hogy egy intézménynek legyen egy beépített szanálási terve, amely arányos, és az arányos és biztonságos kell, hogy legyenek a vezérszavaink annak érdekében, hogy jó bankrendszer működhessen Európában. Tehát ezeket át kell gondolni, E, és nem ezekről kell vitatkozni. De hogyha valaki megnézi ezt az 1600 bódosítót, akkor azt is látja, hogy sok új dolog nincs bennük, önmagukban a módosítókat nagyon nehéz megérteni, mert néha csak egy endet vagy egy batot akar beírni az angol nyelvi változatba. E, de mégis annak az ésnek vagy denek nagy a hatása, és ezért át kell beszélni, eh, lehetőséget kell adni a kollégáknak, hogy magyarázzák meg, hogy miért akarják azt az egy-egy szót betoldani a szövegbe. Így lenne egyszerűbb a dolog. Na most ami tehát a hatáját illeti, ennek a e, jogszabálynak. A El kell mondani, hogy egy sor kollega beszélt arról, hogy a székhely szerinti és a fogadóállam szerinti e, hatóságok közt egyensúlyi helyzetet kell találnunk. Ez nem presztis kérdés, itt egész egyszerűen arról van szó, hogy hogyan lehet tisztességes egyensúlyt kialakítani, és hogyan lehet megoldani az a problémákat, nevezetesen azt a problémát, hogy egyes tagállamokban e, leányvállalatok játszák a bankszektorban a legnagyobb szerepet, mert nem ott van a bankok székhelye, és erre oda kell figyelnünk. Ez a jogszabály arról szól, hogy a felelősséget a tulajdonosok és a részvényesek vállalják. Ezért is kell tehát a bankcsoportokra koncentrálni, és aztán persze kialakítani ezt a egyensúlyi helyzetet, amiről Danuta is beszélt, hogyan lehet megtenni. Én mindent eltöved, elkövetek annak érdekében, hogy ez az egyensúlyi helyzet kialakuljon. Mi most tervezők és építészek vagyunk, néha úgy gondoljuk, hogy kialakíthatjuk a jövőt, mi alakíthatjuk ki a jövőt, de azért elmondom önöknek, hogy minél részletesebb a jogszabály, annál inkább behatároljuk magunkat egy jövőbeni válság esetére, amelyet előre nem is ismerhetünk. Tehát itt a biztonságra, az egyensúlyi helyzetekre, a platformokra kell gondolni, de úgy kell kialakítani a jogszabályi keretet, hogy minden eshetőségre tudjunk reagálni. Szintén alapvető fontosságú szerintem, és ezzel reagálok arra is, amit az elnök asszony mondott, hogy van különbség a között, hogy egy bank van válságban, vagy bankválság van. És amikor erről beszélünk, akkor a kollégák Amerikára mutogatnak, és azt mondják, hogy eh, nagyon könnyű volt a bankrendszer helyreállítása amerikai állami beavatkozás nélkül, eh, mondják ők. De én erre azt mondom, hogy az amerikai eh, kormány tette a legnagyobb tőke, csinálta a legnagyobb tőkeinjekciót a világon, a részvényesek nem szenvedtek el veszteségeket, és szerintem nem ez a módja a dolgok rendezésének. Amikor állami beavatkozásra kerül sor, akkor annak legyen szolíd jogszabályi háttere. Amikor a, egy nagy bankválság van, akkor akkor olyan nagyságrendekről beszélünk, amit már egy helyreállítási vagy szanálási alap nem képes kezelni. Hát gondoljunk csak arra, hogy a bankszektor finanszírozza az egyébként igen nagy gazdaságunkat, gazdasági tevékenységünket. Tehát ebben az értelemben kell a biztonságról beszélni. Én, amikor erről a jogszabályról beszélünk, akkor először a prevenciót emelném ki, és aztán pedig a válságkezelést. A, Megelőzés pedig arról szól, hogy ki kell alakítani azokat az egészséges struktúrákat, amelyek mentén finanszírozhatók a bankok. Erről szólnak a bail-in eszközök. Ugyanakkor további más e, eszközökre és szabályokra is szükség van. És ne felejtsük el, hogy amikor bankválság volt, mindig volt szükséges állami beavatkozásra. Ha ez az eszköz nem áll rendelkezésre, akkor alássuk az európai bankrendszer hitelességét. Azt most nem is mondom meg, hogy ez második vagy harmadik ként lépjen működésbe, de egész egyszerűen lennie kell egy ilyen eszköznek. Amikor pedig bankunióról beszélünk, azokban az országokban, ahol az állam nem tud hitelességet felsorakoztatni a bankjai mögé, akkor azt európai szinten kell pótolni, és emlékeztetném a kollégákat, hogy ez is egy állami beavatkozás, ott is az adófizetők pénzét költjük. Ráadásul nyilvánvalóan szükséges volt ahhoz, hogy az európai bankrendszer hitelességét helyreállítsuk. Szerintem először ezt lehetővé kell tenni tagállami szinten, de ha tagállami szinten nem működik a rendszer, és ezt már láttuk, akkor ilyen állami beavatkozásra, uniós beavatkozásra volt szükség. Az ESM, az Európai Stabilitási Mechanizmus, mondhatnak róla bármit, de nem egy magánvállalkozás. Tehát nézzük reálisan a dolgokat. Akkor most beszéljünk a kiváltó okokról, a triggerekről. Sok minden elhangzott itt, tulajdonképpen ezt az egészet meg lehet közelíteni egy másik irányból is. E, a triggereket meg lehet határozni egy e, eredményjelző tábla alapján is, e, ahogy Filip mondta, és ezt az érvelést én tiszteletben is tartom. De nézzük, induljunk ki abból, hogy az eredményjelző tábla ad majd olyan adatokat, hogy hogy, hogy, hogy jó döntést hozzunk. Miközben a valóságban minél több adat áll rendelkezésünkre, minél több a kritérium, kritérium annál nehezebb e, dönteni, vagy a cselekvés mellett elköteleződni, mert megindokolható az is az adatokból, ugyanazon adatokból, hogy ne lépjünk. E, tehát amennyiben kevesebb a kritérium, könnyebb eh, világos döntést hozni. Minél több a kritérium, annál nehezebbé válik megtalálni a jó megoldást. Lehet olvasni ugyanis ugyanazokat a kritériumokat úgy is, hogy még most ne avatkozzunk bele. Tehát eh, beszéljünk erről még tovább, arról, hogy milyen nehéz döntést hozni akkor, amikor éppen tombol egy válság. Köszönöm a kollégáknak az eddigi hozzájárulásokat, és természetesen kész vagyok kétoldalú megbeszélések folytatására is. Köszönjük, Günár! akkor ismertetjük a menetrendet. A, szavacs, a szavazásra március 31-én kerülne sor itt a bizottságban. Ez azt jelenti, hogy van még idő a kompromisszumos módosítók kialakítására, sőt a kompromisszumokról bizottságban is. Én ugyanis azt gondolom, hogy nyilvánosan kell a döntésünket megalapozni, mielőtt szavazunk, tehát ha ez a menetrend működni fog, március 31-i szavazás, akkor a, a júniusi plenárisra kerülhet a téma. 12-es napi rendi pont következik. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. A vélemény előadója Thomas Mann. Kérem azok, akik eh, távoznak a teremből, halkan tegyék, hogy ne kelljen Thomasnak ordibálnia. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. A megfelelő eh, fenntartató és eh, biztos nyugdíjak esetében van egy olyan terület, amely eléggé súlyos, elég régóta vitatkozunk a zöld könyvről, tegnap ott most már fehér könyv is erről, és jó lehetőségünk nyílik arra, hogy a foglalkoztatási szabizottság, illetve az Econ szabizottság között jól egy működjünk. Saját kompetenciáink is vannak, és vannak megosztott kompetenciáik is, amelyek mind a két bizottságra vonatkoznak. 135 módosító érkezett, és összességében azt láttam, hogy ezek többsége hasonló dolgokat mondott ki. Az egyik pont a, az állami nyugdíjak kérdése, az EPP egyetért ezzel, hogy Korin volt, vagy Assaye volt ez, ott 10 vagy 18-as módosítókat benyújtották. Ami a szociáldemokrata jeleti, csak kutás módosítójával van problémám, a 13-as számú módosítóval. Itt arról van szó, hogy a tagállamokat felszólítja arra, hogy amelyek nem tették még demográfiailag biztossá a gyúdi rendszereket, tegyék meg. Én ezt elutasít, olvastam, nem tudok ezzel kapcsolatban kompromisszumot készíteni. A 21-es módosít, sőt arról szól, hogy megfelelő legyen a nyugdíjba lépési határidő. Örültem, a 28-as, amit is tudtam fogadni, örültem annak, hogy Ole Ludvigson, aki elnyékjelentéstevője a szociáldemokratáknak, ő mind az első, mind pedig a harmadik pillérben teljes mértékben az én elképzésének felel meg. Köszönöm szépen. A 24-es, 27-es le tudom fogadni, a 4-es le tudom fogadni, ezek az első pillére vonatkoznak, és ugyan e, úgy gondolkodunk. Az ECR, Kamár kollégát láttam az imént, egyetértek az első pillérrel kapcsolatos 9-es, 19-es, 22-es mostóival, ezek megfelelnek az én véleményemnek, és Philip Lambert, láttam, hogy ő is itt van, a zöldek részéről nagyon sok mostot nyújtott be, ezek nagy részét el fogom tudni, a kettőtől a négyesig, ezekkel nincs semmilyen fajta probléma, problémám csak a 19-esnél van, de ezt majd a tárgyalás során megoldhatjuk. A Goa részéről Thomas Handler számos úgy nyújtott be. Az első pillérrel kapcsolatban nincsenek problémáim, viszont a kettes hármas pillér estében vannak még gondok, erre még visszatérek. Ami az egyes pillért illeti, ami az állami területet illeti, itt eh, a 6-os, 14-es eh, eh, tekintetében volt probléma, a 25-ös is túlságosan szabályozó, az aldét illeti, a 11-12-est támogatom Sharon kollega részéről, viszont igazából gondolom, ezek a kettes, hármas pillérbe tartoznak, tehát a tárgyalás során ezt nem tudjuk oldani. Kettes pillér az üzemi foglalkoztatói nyugdíjak, amit az, ami az EPP-t illeti, Danuta és Korin is számos módosítót benyújtottak, ezeket el tudom fogadni néhány pontban azonban mi tudunk vitatkozni. Kamál kollega az ecr t második pillér százszázalékosan egyetértünk, örülök ennek, hiszen a nyugdíj alapokról szóló irányelv az IORP irányelv áttekintését én eléggé kritikusan tekintem, és láttam, hogy ők is így látják ezt. 38-as, 40-es, 46-osokban egyetértek ami a zöldeket illeti, kedves Filip, itt a 46-os módosítódban kis problémáim vannak. A szabályozói harmonizáció. Itt valóban különböző az álláspontunk, ez szemmel látható. Én ellenzem a harmonizációt, ellenzem a szabályozást. Ma alkalom nyílt már arra, hogy a foglalkoztatói nyugdíjakról hallhassak a bankok tekintetében itt Brüsszelben, tehát mindenképpen kell egy olyan szabályozás, amelyet meg is lehet fizetni megfelelő módon, és hogyha magas befektetésekre van szükség ahhoz, hogy a Solvency 2-t végrehajtsuk, akkor nem lesznek foglalkoztatói nyugdíjak, ez így lesz. Én ezt nagyon nehéznek tartanám. Örülök annak, hogy sokan azt mondták, hogy a Solvency 2 nincs szükség, ezt nem kell integrálni erre a területre, alatt te is ezek közé tartozol. Szerintem ez egy helyes pozíció, és meg kell vizsgálnunk ezt, illetve azt, hogy nincsenek-e bizonyos szabályozói szükségességek bizonyos területen, de szerintem kompromisszumokkal ezt meg tudjuk majd oldani. A tízes ponttal kapcsolatos kompromisszum szerintem közösen az sikerülhet. Ezen kívül Filipnek a zöldek részre szeretném mondani, hogy az 55-ös most el tudom fogadni, viszont itt egy európai szintű minimális harmonizációt szeretnének a saját követelmény tekintetében, azonban ez a valóságban nehézségbe ütközhet. A 70-es módosító esetében nem igazán értem azt, hogy a Solvency 2 alkalmazását akarják-e, vagy sem. Erről még beszélnünk kell majd, pontosítani kell ezt. Összességében többséget látok amellett, hogy nem lehet a Solvency 2-t a kettes pillérben alkalmazni. Holisztikus mérlegek. Filip, itt teljes egyetértünk, a 86-os is megfelelő a 101-es, 110 es mosdókkal sincs semmi gondom, tehát szerintem itt sok mindent elérhetünk. Ami az aldét illeti, nagyon sok mosdót kaptam, súlypontot helyezett az alde, a második pillére, ez nagyon fontos, egyetértek a módosítókkal, a 42-es, 51-es, most nem akarom minden egyes módosítót felolvasni, elnök asszony, ezt ön is ismerni, ezeket szerettem volna kiragadni, amiket én fontosnak tartom. Ami a szociáldemokratákat illeti, Ole Ludvigsonnal hasonlóképpen gondolkodunk, nagyon fontos volt az, amit a német kollégák tettek, a 67-es, 75-ös, 82-es módosítókkal, ez, ezzel is egyetértek. A GUE-vel voltak is problémám, Thomas Handler 47-es, 52-es mostókkal kapcsolatban javaslatot tett egy ismételt irányelvre, ez nem felel meg a legtöbb frakció álláspontjának. Itt is a szovencia kettőt elutasítását kell javasolni alapelvként. Magán nyugdíjak, a hármas pillér, Éva Konszári, Danuta Hübner és Korin LPP-s e véleményével értek. Az ECR részéről Kemal kollégát is támogatni tudom, kivéve a 112-es módosítót. Itt az első pillér leépítését követelik a második, harmadik pillér javára. Olyan különbözőek a rendszerek, hogy ezt szerintem nem lehet fogalmazni. Ola Ludvigsonnal is teljes mértékben egyetértek. Néhány olyan álláspont van, a 33-as pontnál, illetve a magatartási kódexek kidolgozásánál, ahol nem tudunk egyetérteni, de talán sikerül majd közös nevezőre jutni, tehát több szabályozást szeretnél, én pedig úgy gondolom, hogy a valósághoz kell ezt közelíteni inkább, ezen még dolgoznunk kell. Ami a harmadik területet illeti, tehát a GUE harmadik pillérét, itt a Thomas Hedlerrel egyetértek a gól részéről, a 114-től 117-esig egyetértek, de a 131-esre is egyetértek, viszont a magatartási kódexek nagyon különbözőek. A 125-ösben például nem látok lehetőséget arra, hogy itt megállapodjunk. Hogyan tudnám ezt összegezni? Sok területen Egyetértünk az elnyekjelentéstevők között, és ezért azt mondhatom, hogy a Solvency 2 elutasítását kérhetjük, ez mindenképpen többséget kapna, és ez pozitív jelzés lenne a szabizottságunk részéről azok irányába, akik eh, úgy gondolják, hogy a foglalkoztatási nyugdíjakat meg kell így védeni. Sok az egyezés az Aldeival, a Zöldekkel, a Szociáldemokratákkal, az ECR-rel is. A GOA esetében vannak olyan pontok, főként a második pillérben, amiket én teljes mértékben másként gondolok. Exkluzív kompetenciánk van a Solvency 2 alkalmazásában, ezt nagyon fontosnak tartom, és bizonyára sikerül majd közös álláspontot elérnünk a foglalkoztatási jelentéstevőnkkel. Ria Oment van. Ott örülök annak, hogy egy ilyen vitára kerül ma a sor, és remélem, hogy sikerül majd közös álláspontot elérnünk, azon vagyok, hogy az jelentés tevőkkel tényleg sikerüljön közös álláspontot kialakítanunk. Csak egy-két különbség van még, ezeket próbáltam bemutatni, és már örülök ennek a vitának előre is. Uh, Köszönöm. Az árnyék előadókon kívül van-e még valaki, aki szeretne szólni, Szilvi? Um, I don't know, Via, did you want the floor? No? Nem tudom, akarja valaki más? A, akar valaki más hozzászólni? Jelezzék kérem, kevés az időnk. Ole kap szót a szocdemek részéről. Köszönöm. Poenger. För det första är det viktigt att betona att den kanske viktigaste nyckeln... Lenne néhány megjegyezni valom. A tényleges nyugdíjba vonulási korhatárt kell megemelni annak érdekében, hogy megoldjuk a demográfiai válságot, tovább képzésre van szükség a munkakörülmények javítására annak érdekében, hogy ténylegesen tudjanak dolgozni az emberek addig, ameddig a jogszabályok alapján kellene neki. Túl sok ember szorul ki a munkaerőpiacról a törvényes nyugdíjkorhatár betöltése előtt. Oda kell figyelnünk az egyenlőségre is. Nem sikerül hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszert kialakítani akkor, hogyha nem lesz egyenlőbb a munkaerőpiac, és nem lesz igaz igazságosabb a munkaerőpiac azokban az években, amikor valakinek gyermekeket vagy időseket kell gondoznia. A harmadik dolog az Európai Bizottság ambíciói szerint növelni kellene a biztonságát a foglalkoztatási nyugdíjrendszereknek, eh, arra az esetre, hogyha a munkáltató munkáltató fizetésképtelenné válik. Ami pedig a magánpillért illeti, e, ott e, több információra van szükség a nagyobb e, biztonság érdekében. A negyedik dolog az az, hogy a bizottság az egyedi eh, nyugdíj eh, felügyeleti rendszerek eh, kiépítését támogatja. Én úgy látom, hogy a nemzeti rendszereket hosszú távon érdemes lenne európai szinten összevonni, mert egyre gyakrabban van az, hogy valaki több Európai Uniós országban dolgozik az élete során, és nem látja át, hogy milyen nyugdíjjogosultságokat sikerült felhalmoznia egy egységes piacon, ezt jobban látni kellene. Az ötödik dolog pedig talán talán a legfontosabb része ennek a nyilvános vitának. Mit fogunk tenni azzal a kvantitatív problémával, hogyha a felügyeleti rendszer fogja vizsgálni a nyugdíjrendszert, mert sok szereplős ez az egyenlet, az érvek egy része szerintem kicsit le lett egyszerűsítve. Szerintem érdemes lenne a különböző követelményeket valami fajta egyensúlyi helyzetbe hozni. Egyrészt a bizottság azt mondja a fehér könyvbe, hogy a foglalkoztatási nyugdíjról szóló irányelv az eh, egyenlő esélyeket kell, hogy teremtsen a Solvency 2-val kapcsolatban. Én pedig úgy gondolom, hogy a Solvency 2 a eh, legfőbb előírásait, illetve ők azt mondják, hogy a Solvency 2 legfőbb előírásait át kell venni a foglalkoztatási nyugdíjrendszerbe. Én ezzel nem értek eh, teljesen teljesen egyet. a fizetésképtelenség esetén a Solvency 2 irányelv alkalmazása a foglalkoztatási nyugdíjrendszerekre, illetve nyugdíjpénztárakra a munkavállalók számára problémás eh, lenne. Pragmatikusabb, kiegyensúlyozottabb eh, hozzáállásra van szükség a foglalkoztatási nyugdíjrendszerek felügyeletével kapcsolatban. meg kell vizsgálnunk azokat a kvantitatív eh, követelményeket, amelyek eh, könnyebbé tennék a foglalkoztatási nyugdíj alapok működését. A holisztikus eh, mérlegmodell, amely garantálja egy biztonsági rendszer, egy, egy nyugdíjrendszer biztonságát, az azért eltér a Solvency 2-től. hatástanulmányra van szükség a dolgok kvantitatív oldala vonatkozásában. A kvantitatív előírások EU szinten eh, ezeket, eh, ezeket szkepticizmus fogadja, fogadta. Az európai tanulmány eh, levon bizonyos konklúziókat. Szerintem óvatosan kell eljárnunk hogyha a tényekre akarjuk a szakpolitikánkat alapozni. Egyes, elég sok munkavállaló nagy veszteséget szenved el, szenvedett el 2008 és 2011 között akkor, amikor a foglalkoztatási nyugdíj alapját telibe kapta a válság. A foglalkoztatási nyugdíj alapokat olyan módon kell kezelni, irányítani, hogy a rövid hozamok időszakában is, illetve a kis hozamok időszakában is túléljenek. A nyugdíjintézeteknek kell eljátszani egy bizonyos szerepet annak érdekében, hogy a gazdaság stabilitása megmaradjon. A nyugdíj alapok ugyanis egy fontos pillére a gazdaságunknak ennek a szabályozását is át kellene gondolni. A foglalkoztatási nyugdíjakról szóló irányelv kiigazítása hozzájárulhat ahhoz, hogy egy jobban működő egységes piacot alakítsunk ki. Tehát eh, amire szükség van, eh, jól kalibrált kvantitatív foglalkoztatási nyugdíj alaprendszer. Köszönöm a raportőrnek a módosítók megfelelő elemzését. Arra számítok, hogy rendkívül termékeny vitát fogunk folytatni. Köszönöm. Az ALDE részéről Sophie Intveld következik. Köszönöm. Köszönöm a raportőrnek a megjegyzéseket, és megpróbálok majd én is részt venni a kompromisszumos módosítók kialakításában. Lenne néhány dolog, amit aláhúznék, és egy kicsit ugyanonnan közelítem meg ezt a kérdést, mint a az előző szóló Nekünk különböző nyugdíj alapjaink vannak Hollandiában, az egyik legjobb nyugdíjrendszer a miénk, szoktuk mondani, és ez valószínűleg igaz. Ennek ellenére megvannak gyengéi ennek a nem felosztó, kirovó típusú rendszernek is. Pénzügyi válság idején sérülékenyek a nyugdíjpénztár rendszerek is. A kockázat nem egyenlően oszlik meg a fiatalok, a jövőbeni nyugdíjasok sokkal nagyobb eh, sokkal nagyobb kockázatot vállalnak, miközben eh, a eh, döntéshozatalban nem vesznek részt. Nincsenek benne a szakszervezetekben, ahol főleg öregek vannak, a politikusok is öregek, illetve a munkaadók is öregek. Tehát olyanok hoznak döntéseket fiatalokról, akik sokkal kevésbé érintettek a kérdésben, mint a fiatalabb munkavállalók. Egy holland tanulmány azt mutatja, hogy egy 25 éves ugyanannyival járul hozzá a nyugdíjalaphoz hosszabb ideig, mint a 45 éves munkavállaló, és a végén majd kevesebb nyugdíjat fog kapni, ami egész egyszerűen tisztességtelen. Ezeket a problémákat nem világítjuk meg kellőképpen. Szintén kevésbé van megvilágítva az a tény is, hogy új munkavállalói vagy munkamódszerek alakulnak ki. Van Hollandia 16 milliós népességében 1 millió olyan kényszervállalkozó, akiket senki nem képvisel, és akiknek a jövőbeli nyugdíja sokkal kérdésesebb, mint a hagyományos munkavállalóknak. Tehát egyetértek a, azzal az irányjal, amelyet a a raportőr választott. Nem gondolom e, azt sem, hogy a Solvency 2 szabályait egy az egyben alkalmazni kéne a nyugdíjrendszerekre, de azt gondolom, hogy e, a kockázat e, kezelést be kell vonni a nyugdíjalapokba is, hogy stabilak maradjanak a nyugdíjrendszerek, nem csak a jelenlegi nyugdíjasok javára, hanem a jövőbeni nyugdíjasok érdekében is. És talán ugyanazt a logikát lehetne követni, mint amit a Solvency 2 követ. Mert ne feledjük el, hogy amikor biztosításokról beszélünk, itt ugye a biztosítás arról szól, hogy megosztjuk a kockázatot a részvényesek és a, kötvény, a biztosítási kötvény tulajdonosok között, itt pedig a különböző generációk között osztjuk meg a kockázatot a meghatározott befizetés vagy meghatározott kifizetés eh, rendszerrel kapcsolatos eh, végiggondolása a, következményeknek szerintem hiányzik jelenleg a rendszerből. Egy olyan kompromisszumot szeretnék látni, amely figyelembe veszi ezeket az aspektusokat. Eh, állandóan ismételgetjük, hogy nem akarjuk, hogy a Solvency 2 érvényes legyen a nyugdíjpénztárakra, de ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha meg tudnánk akadályozni azt a felelőtlen kockázatvállalást, amelynek az árát majd a további generációk fogják megfizetni. Tudomás? Uh, Nos, először is Tomasznak. Nagyon is értékelem azt, hogy ilyen struktúrált módon magyaráztad el az álláspontod a különböző módosítók kapcsán, és bizonyára uh, meg tudunk majd állapodni. Uh, most a Sofira reagálva, a szolvencia Szolvenci 2 révén kicsit meglep, meglep a jelenlegi vita, hiszen azt mondjuk, hogy nem egy jó eszközről van szó, és nem, bizton, nem hoz biztonságot, mi pedig azt mondjuk, hogy ez lenne a célunk, Ekkor viszont, hogyha ezt akarjuk elérni, akkor az a nyugdíjalapokhoz és nyugdíjalapokra is alkalmazni kellene. Most miről van szó? Egy külön kategóriáról? Kevésbé biztonságos, mint más hosszú távú befektetések? Tehát furcsa ez a vita. Alapvetően uh, ugyanaz a kockázat, ugyanaz a szabály. Ez, ez az, amit fontosnak tartunk, és mit akarunk? Azt akarjuk, hogy ezek a nyugdíj alapok erősek legyenek, hogyha garanciát ajánlanak, akkor ezt valóban meg is tudják adni, különben ennek nincs értelme. Thomas, ez pedig azt jelenti, hogy osztjuk a, a közös a véleményünk, és valószínűleg a Szofi által jelzett irányba lehetne elmozdulni, és valóban a biztonságot tudnánk létrehozni. Hiszen néha az a benyomásom, hogy azt akarjuk, hogy meglegyen a garancia, de nem akarunk érte fizetni. Nos, ez igaz, hogyha biztonságos beruházásokat akarunk, akkor ennek megvan az ára, hiszen ingyen ebéd nincs, ezt ugye tudjuk, ez pedig azt jelenti, hogy ha költségekkel kell számolnunk, akkor ezeket meg is kell fizetni, hogyha eredményt akarunk. Hogyha nem akarjuk megfizetni a, ennek az árát, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy lesz eredmény, de hát nem lesz igazából. Tehát ezen még van mit dolgoznunk. Aztán még egy apró megjegyzés. Az első pillérbe tartozó nyugdíjak működését csak úgy garantálhatjuk, hogyha és itt egyetértek Ludwigson megjegyzésével, a belga vita kapcsán nem csak az a probléma, hogy a 65 év nem megfelelő nyugdíjkorhatár, hanem az a probléma, hogy sokkal hamarabb a nyugdíjba vonulnak az emberek, valami 58 az átlag, és ez pedig nem működik ez őrültség, ez pedig azt jelenti, hogy valóban meg kell győződni arról, hogy mindenki dolgozik végig a karrierje során, tehát jó lenne, hogyha itt egy, egy, egy teoretikus célt határoznánk meg. Támogatom azt, amit Sophie mondott, meg kell győződnünk arról, hogy minden pillér biztosítja a célunkat, nem csak az első, de visszatérve az elsőhöz, hogyha azt akarjuk, hogy ez, ez pénzügyileg fenntartható legyen, akkor nagyobb jövedelemre van szükség, ez pedig nagyobb hozzájáruláshoz vezet, tehát ismét azt kell mondani, hogy nincs, nincs egy arany pirula, hanem valamilyen megoldást kell találni. Én is remélem, hogy a többséghez tartozom majd. Elnök, köszönöm szépen. Kamal úr következik az ICR részéről. Azt hiszem, hogy üdvözölhetjük azt, hogy konszenzus van bizonyos területeken, és itt Filippel egyetértek, én is értékelem ezt, fontosnak tartom a konszenzust. Ami pedig a struktúrált megközelítést illeti, ezt is nagyon értékelem. Vannak itt bizonyos aggályok, ezeket osztjuk, és úgy tűnik, hogy a bizottság bele kívánna szólni a dolgokba, ott is, ahol erre esetleg nincs szükség, de azt értem, hogy ez a nyugdíjrendszerek ellenállása kapcsán vannak fenntartásai a bizottságnak, de szerintem nem biztos, hogy a nagyobb szabályozás adja a megoldást Európai Uniós szinten. Ahogyan korábban is elhangzott, meg kell vizsgálnunk, hogy, hogy a hosszabb élettartammal hogy számolunk. Egyetértek a 12-es módosítóval. Azt hiszem, hogy politikusként őszintének kell lennünk, nincs meg mindenre a válaszunk, meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk arra biztatni az embereket, hogy a befektetéseikért vagy a megtakarításaikért felelősséget vállaljanak. Ez nem azt jelenti, hogy el kell engedni az állampolgárok kezét, de nekik is felelősséget kell vállalniuk. Van, vannak olyanok, akik ezt egy kicsit határozottabban képviselik, ezt az álláspontot, hát meg kell nézni, hogy hogyan lehet arra ösztönözni az embereket, hogy takarítsanak, pénzt, me, takarítsanak meg pénzt a hosszú távú céljaikra van a harmonizás standardok kapcsán némi ellenvetésem, ezt ugye egyértelműen megfogalmaztam, illetve örülök annak, hogy és ez itt érdekes a Szolvencia 2 kapcsán, lehet, hogy a, egyetértenek a munkavállalók, illetve a szakszervezetek, hogy a nyugdíj alapok hosszú távú befektetést jelentenek, és nagyon fontos az, hogy itt egyértelműen lássuk a kockázatot. Még mindig nem oldottuk meg az alapvető problémát, hogy a bankok esetleg csődbe mennek, és akkor még mindig az adófizetőkhez kell fordulni. Ugye négy évvel, a, öt évvel a Lehman Brothers, Lehman Brothers után még mindig ugyanebből a problémával állunk szembe, de elfogadom a jelenlegi vitát, és azt, hogy ugye a nyugdíjalapok hosszabb távra tekintenek. Hát meglátjuk, még lesz ebbe, eszmecsere ebben a témában, és majd megnézzük, hogy hogyan tudjuk a biztonságot elérni. És meg kell nézni, hogy hogyan járhatunk el. Lehet, hogy itt ideológiai vita van a metodológia kapcsán. Örülök annak is, hogy a legjobb gyakorlatra összpön, összpontosítunk, és ami az át ruházhatóságot illeti, vagy a továbbvéthetőséget illeti, Nos igen, nem csak egy munkahelye van az embernek a munka, a karrierje során, ez az én esetemben is így van, így volt. Én is országokat váltottam, munkahelyeket váltottam, felmerül a kérdés, hogy az ember hogyan viszi tovább a nyugdíját. Tehát azt hiszem, hogy itt nagyjából egyetértés honol, és várom a további vitát a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm. Thomas Handelt nem látom. Szilvi. Oui, merci Thomas pour le, pour le travail. Je, je... Köszönöm szépen Thomas a munkát. Nagyon sok mindennel nem tudom kiegészíteni ezt. Egy-két dolgot szeretnék megjelölni azonban. Az első az az, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy meg kell erősíteni a nyugdíjak biztonságát, és azt hiszem, hogy kellő mértékű költségszintet kell biztosítani a cégek számára. Egyrészt fontos az, hogy bekívánjanak lépni ebbe a rendszerbe, de itt nem a biztosítási rendszerben kell gondolkodnunk, tehát fontos az, hogy pragmatikusan járjunk el, és nem ideológiai szempontból. Második megjegyzésem, fontos a munka mobilitásának kérdése, ezt is szem előtt kell tartani. Az optimális monetáris térségben az egyik nagy előnyünk az, hogy különböző országokban dolgozhatunk, és azt hiszem, hogy ma látjuk azt, hogy mozog a lakosság, ugye sajnos részben a déli országok nehézsége miatt, de ezen kívül ott van az is, hogy szabadon választhatnak országot az emberek, illetve munkahelyet, és ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Most a felügyeleti hatóság kialakítása során fölmerül a kérdés, hogy, hogy a felügyelet megerősítése mennyire fontos, ahelyett, hogy inkább mindig a szabályokon szorítanánk. Tehát azt hiszem, hogy itt is meg kell nézni ezt az alternatívát, részben a jelentés kapcsán, részben pedig a jövő évi jogszabály felülvizsgálat során. Jobb felügyeletre van szükség az alapok kezelése esetében, hogy a, a adófizetőket, illetve a munkavállalókat meg tudjuk védeni, és itt nagyon fontos, hogy a szabályok harmonizáltak legyenek, és ugyanolyan, ugyanolyan garanciát biztosítsunk. és harmonizáljuk a hozzájárulásokat, illetve az ebből származó előnyeket is. Köszönöm szépen a parlament munkáját, illetve a bizottság munkáját, is nem tudom, hogy itt vannak-e, de nagyon fontosnak tartom, hogy megtaláljuk a megfelelő irányt. Uh, thank you very much. Uh, Ria, you wish to intervene. Ja, Ria, te is hozzá kívánsz Igen, köszönöm szépen, lehetőséget ad nekem erre, elnök asszony. Uh, Elnök asszony, nagyon jó volt az együttműködés az Econ szakbizottsággal. Megosztottuk az illetékességi köröket, de látom a viták során is, hogy nagyon gyakran beszélnek a Szociális Bizottságának kompetenciáról is, is. Thomas Mann jelentés készítőben nagyon jól tudunk majd ebben az ügyben is együttműködni. Van egy-két félreértés szerintem, Szofinál is van egy kis félreértés. Az első pillér, és most a holland rendszerről beszélünk, az első pillér Hollandiában is legfontosabb pillér. Elnök asszony, hogyha erre mindenképpen gondolnunk kell, Európában is a legfontosabb pillér ez mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az első pillét hogyan töltjük fel. És az az álláspont, és amivel Thomas Mann és én is rendelkezünk, az az, hogyha mm, amikor több egészségesen, hosszan élő ember lesz, akkor az azt jelenti, hogy a még dolgozó emberek nekik kell majd a első pillérbe fizetniük a nyugdíjjárulékot, amiből majd mások nyugdíjt kapnak. Hogyha ezt ha nem akarjuk növelni a nyugdíjjárulékokat, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb lesz a bevétele a nyugdíjasoknak, és eh, a 2020-as stratégiában azt mondtuk, hogy mindenkinek megfelelő nyugdíjjal kell rendelkeznie. Elnök asszony, a Szociális Ügyelbizottság azt mondta, hogy ami így vagy úgy történik, az minden egyes pillér, minden egyes rendtestében spórolni kell annak érdekében, hogy ne legyen túl nagy teher a következő generáció vállán. Elnök azt, hogy a második pillérről szólva, a második pillér egy olyan rendszer, ahol a foglalkoztatók közösen vállalnak eh, felelősséget, és így pluszt adnak az első pilléren felől. Egy millió emberről beszélt eh, Sophie, akik Hollandiában vállalkozók, ezek azonban nem tartoznak ide ezek az, ezeket az embereket a harmadik pillérbe kell helyeznünk. Arról is gondoskodni kell, hogy a harmadik pillérben megfelelő nyugdíjt kapjanak majd. Ezen kívül itt van még a vita, a, a, határozzuk meg a járulékot, határozzuk meg a, azt, amit kapnak. Egyre inkább azt láthatjuk, hogy egyre többen áttérnek egy bizonyos fajta járulékra, pont azért, mert a piac ingatag. Itt van a munkavállalók, munkaadók kockázata is, nagyon sok ország, nagyon sok rendszer, például a britek egyfajta mixet hoztak létre, ahol a két rendszert összeötvözték, ezzel is le kell gondolkodnunk, például a Szociális Ügyek Szabizottsága már ezt teszi elnökasszony. Akkor még a nyugdíjak hordozhatóságról is szólnék. Azon kell lenni, hogy amikor valaki rugalmas a munkaerőpiacon, vagyis egyik országból a második, egyik vállalattal a másikig megy, akkor itt is a nyugdíj hordozhatósága megvalósuljon. készítő voltam a hordozhatóság témájában, és arról volt szó, hogy azt a tőkét, amit valaki felépített az egyik nyugdíj alapban, azt a probléma nélkül át lehessen vinni egy másik nyugdíj alapba. Erre már nincsen szükség, nincs akkor szükség erre, amikor a felépített jogokat garantáljuk. Azokat a felépített jogokat, és ez, és ez nem csak a külföldi nyugdíjról szól, hanem a belföldi nyugdíjról is, tehát a nyugdíjjogosultságokat, amit felépítettünk, azok ne legyenek nyugvó jogok, alvó jogok, amire már nincsen semmilyen fajta indexáció. Itt is egy eh, jó, jó rendszerre van szükség. Tomásnak mondom azt, hogy amikor valakinek van egy eh, jogosultság képítési ideje, például 5 év, az első 5 évben valaki erre a fizet munkavállalóként, a második pillérben ezt is befizetik a nyugdíj alapba, viszont ez azt jelenti, hogy a munkaadó, amit fizetett az egyénnek, az, az, az a vállalatnál marad, és azért nem lehet semmit tenni. Tehát öt éven keresztül az azt jelenti, hogy valaki igazából elveszti ezt az összeget, mert mit tehetünk? meg kell vizsgálni azt, hogyan lehet egyszerűbb rendszereket fejleszteni európai szinten, amelyek a tagállamon belül és kívül is érvényesek, de a tagállamon belül még fontosabb ez. A nyugdíjba vonulási korhatárt például 23-25 éve kell meghatározni, tehát hogy ennyi idő után lehet nyugdíjba menni, és a várakozási időt 5 évről egyre lehetne csökkenteni és így meg lehetne valósítani a hordozhatóságot, illetve a mobilitást jobban lehetne kezelni. Bár ehhez hozzá kell tennem azt, hogy minden, ami az első pillére vonatkozik, az a 883-as rendelethez kötődik. Utolsó megjegyzésem. Az a rendszerről szól, amikor pénzt érkezik a rendszerbe, de ki is megy a tagállammal a munka által. Itt olyan fajta információs rendszerre van szükség egyes tagállamban, hogy a munkavállaló tudja, hogy mi lesz később a nyugdíjam, és mit kell még pluszban keresnem ehhez. Ezt a, ez nagyon fontos, ez a fajta rendszer. Utolsó megjegyzésem a nyíli bevonulási korhatár, ez nagyon fontos, de nem ez a legfontosabb. Sokkal fontosabb az, hogy tudva azt, hogy háromból egy ember Európában 55 éven túl van már, azon kell dolgozni, hogy ők is dolgozzanak. Köszönöm. Thank you very much, Ria. Sorry to hurry you. Köszönöm szépen, elnézést azért, hogy sürgetek mindenkit, de bizony itt elég nagy csúsz, csúszásban vagyunk. Mivel én vagyok a Solvency 2 kettő árnyékjelentéstevő és Peter Skinner pedig nincs itt, ezért azt hiszem, hogy én vagyok itt a legilletékesebb, hiszen a bizottság sincs itt a teremben. Tehát Philip Lambertől ugye azt hallottuk, hogy ugyanolyan kockázatra ugyanolyan szabályozás legyen, és úgy gondolja, hogy a szolvencia kettőnek kellene érvényben lennie. Szerintem nem ugyanaz a kockázat, és ezért az a többség, aki azt, aki azt állítja, hogy Solvency 2, nem a Solvency 2-nek kellene érvényesnek lennie, azokkal egyetértek. A foglalkozási ö, nyugdíj nem ugyanolyan ö, sokszínű és divers, mint az életbiztosítások, amelyekre kitér a Solvencia 2, illetve vannak biztosítékok a, a cégek részéről, ez a biztosítási cégeknél nem így van lehet változtatni a szerződésen, illetve a prémiumokon, tehát a befizetett hozzájárulásokon, és ezt nem lehet megtenni a normális biztosítások esetében, tehát ezért teljesen más a kockázati profil, ez pedig azt jelenti, hogy másképp kell ezt kezelni. Az Omnibus 2 kapcsán elvégzett munka révén figyelembe kell venni, hogy a, a Szolvencia 2-ben az életbiztosítási csomagot még nem oldottuk meg, tehát azt hiszem, hogy így is úgy is nagyon jó az, hogyha megnézzük, hogy pontosan mi is történik ezeken a területeken, és így ezzel vissza is adom a szót Thomasnak remélem, hogy rövidre tudja fogni a hozzászólását, mert így, így is már kicsúsztunk az időből. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a megjegyzéseket. Szerintem sikerül majd megállapodnunk, Solvency 2 nem lesz, tehát ez egy többségi pozíció. Megfelelő biztosítékok van szükség a fizetésképtelenség esetén is, sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség, és szeretnék arra is rámutatni, hogy látnunk kell azt, hogy jelenleg nagyon nagy problémák vannak a foglalkoztató nyugdíjak területén, mert az Európai Központi Banknak egy nulla kamat politikája van itt. Ezt meg kell szüntetni, és azt is meg kell szüntetni, hogy azok, hogy nagyon gyakran ezek a e, foglalkoztató nyugdíjak mértékben, a e, hitelminősítőktől függenek, tehát őket is egy kicsit meg kell zabalázni, és nem szabad, hogy visszatartsanak bizonyos fajta foglalkoztató nyugdíjakot, mert akkor a, a fenntarthatóság nem lesz biztosítva, pedig mi ezt szeretnénk, szeretnénk, hogyha bizonyosság jönne létre. Rövid információt adnék még Olénak, teljes mértékben egyetetek az, amit elmondtál, a módosítóid is erre mutatnak, együtt tudunk működni. Sophie, nagyon fontos a fiatalokra vonatkozó dimenzió, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy a kettes pillérbe ez bele tartozik-e, vagy inkább az alapelvek körébe tartozik ez bele. Nagyon fontos az, hogy a fiatalokat ne büntessék később, biztosítékra van szükség, nem szabad diszkriminálni senkit, nagyon fontos ez a pont. Filip, látni fogjuk azt, hogy robusztusak vagyunk-e, a stressz tehát nagyon sok foglalkoztó nyugdíj alap állta, és ezt mindenképpen meg kell védeni. Said, sok a, egy, a közös álláspontunk, Szilvi, az OIRP irányelv kapcsán azt kell látnunk, hogy ellen túlságosan sok a szabályozás. Meglátjuk majd, hogyan lesznek a közös kompromisszumaink. Utaltunk a kétszer bizottság hasonló gondolkodásmódjára. A hordozhatóságnál más az, az én álláspontom, de mindenképpen az 5 év, 1 év vagy 23 év esetében meg kell állapodnunk, de bizonyára sikerül majd közös álláspontot találnunk. Örülök annak, hogy sikerült közösen álláspontokat kialakítanunk, szerintem lesznek kompromisszumok is, és az M plusz szólva szerintem jók a feltételek, hogy jó akarattal elmélyüssünk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, we are aiming to vote this. Köszönöm szépen. 18-19. ülésünkön fogunk szavazni majd erről februárban, és február 21-én szavazunk a szakbizottságban, így pedig áprilisban plenárisra kerülhet ez a téma. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzájárulást, és lépjünk is tovább következő napirendi pontra. Ebédig Arlinak adom át a levezetői elnök szerepét, és szeretnék Az, assziszten, az asszisztenseket pedig arra kérem, hogy az asszisztenseknek kijelölt helyeken üljenek, ne pedig a képviselők helyén. Köszönöm szépen. well. I see I have a, a small... Uh... Nos, kicsi, de uh, nagyon lelkes és szakértő társaság maradt itt az utolsó napi rendi pontra. Gigold úr jelentése az utolsó napi rendi pont uh, az AEKBV-kkel kapcsolatban. Meg is adom a szót neki aztán megvitatjuk a módosítókat, én vagyok az SND shadowja, és tehát én is fogok szólni. Köszönöm. Először is megköszönöm a kollégáknak a módosítókat. Holnap eh, lesz egy árnyék előadói találkozó, ahol szeretném, hogy minél többen megjelenjenek, és akkor részletesen tudjuk átbeszélni ezeket a dolgokat. Most én a különböző területek szerint veszem a módosítókat, és néhány eh, megjegyzést eh, tennék eh, róluk, ahol szerintem lehetséges a kompromisszum. Kezdem a díjazással. Itt az első célkitűzésem az volt, hogy a bizottság álláspontját az FSB álláspontjával hozzam össze, illetve e, megfeleltessem a CRD 4-jel kapcsolatban nekünk hozott e, álláspontunkkal. A 16-os e, pontban Man kollega az FSB elv mellett kardoskodott, a 61-esben Schmidt úr, bocsánat, az előző is 60-as volt, nem 16-os, a 61-esben Schmidt úr és a az igazgatók, eh, az irányítóstelet vezetőiről és azok javadalmazásáról beszél. A kompromisszumban nekünk eh, azt kellene figyelembe vennünk, hogy ez a kisebb eh, uciteknél nem működhet. A 62-es Balc kollega a vezérigazgatót szeretné a javadalmazási rendszer ellenőrző pozíciójába helyezni, ez az FSB elv, és eh, én ehhez képest azt gondolom, hogy a kompromisszum inkább a 61-es körül alakítható ki. A 63-asban Balc úr egy weboldalon tenne föl időszerű információkat a javadalmazási gyakorlatról, szerintem ez jó. 64-es Manúr alapvetően meg akarja gyengíteni a változó és rögzített összetevőknek a kőbevésettségét szerintünk a CRD4 tárgyalásokra ez megnehezíteni a mi helyzetünket, alásna helyzetünket, erre figyelni kell. Balcóra 65-ös módosítóban az illetékes hatóságnak adná azt a jogot, hogy a javadalmazás rögzített és változó összetevőit megszabják, szerintünk ez szabályozói nemzetközi arbitráshoz vezethet, ezért óvatosan kell ezzel, el, bá, vagy ezzel bánni. 66-osban Schmidt úr a pénzügyi csoporthoz akarja a telepíteni a javadalmazás megszabását. Szerintünk ez veszélyes, mert olyan helyzet alakulhat ki, ahol egy cégnél nem megfelelőek az ösztönzők, nem megfelelő ösztönzők vannak kialakítva. A 67-es, 68-as a, a, a, arról szól, hogy a 2011 per 61-es irányelvel összhangba hozzák ezeket a javadalmazás megszabásokat. Nekünk ez, ez nagyjából megfelel. Én itt magasabb szintű fogyasztóvédelmi szint fontosságára hívnám fel a figyelmet. 67-esben Schmidt úr javít valamit a szövegben, ezt el tudom fogadni. 70-esben Siat Kamel azért kardoskodik, hogy kisebb cégeknél nem feltétlenül okos dolog elhatárolni a javadalmazási bizottságot. Ez, ez valóban így van, viszont akkor meg kell határoznunk, hogy melyik cég kicsi és melyik nagy. Adott esetben az ESMA-nak egy útmutatót kellene kiadnia erről, hogy mit is jelent az, hogy appropriate ott a módosítóban. Ami a különböző személyzeti kategóriákat illeti, megpróbáltunk olyan megfogalmazást találni, amely a lehető legtöbb döntéshozót fölöleli a 10-es és 20-as módosítónkban, többféle, többféle megközelítés van. Sziát Kamal az alkalmazottak kifejezést használja, e, ezt azért meg kell vizsgálnunk, hogy nem kerülnek-e ki ez alól a, a hatás, a hatóköre alól a rendeletnek, illetve a jogszabálynak azok a ö, személyek, akik nem alkalmazottak hivatalosan, de mégis ilyen munkát végeznek. Olesmit módosítója ehhez képest ö, olyan megoldást javasol, amely a szabályozói arbitrást elkerüli. Ami a teljesítménydíjazást illeti, sok módosító érkezett ezzel kapcsolatban, 122-es Arlie McCarthy-tól, aki szintén támogatja azt, hogy ezzel fel kellene hagyni az ucitok területén. Ezen kívül Ole Schmidt és Thomas Mann is nyújtottak be módosítót, 121-es és 123-as, erről még beszélnünk eh, kell. Eh, Ole Schmidt további tanulmányokat kér eh, erről mindenképpen beszélnünk kell holnap az árnyék előadók összetevőjén. Az én 90-esem, aztán Thomas Mann módosítója, Jean-Paul Gozes módosítója, Wolf Klintz 72-es, 73-as, 75-ös és Erlin McCarthy, Balc és Esaia 108, 113, Ann Jensen Ole Schmidt 110. Ott alapvetően azt amellett vagyunk, hogy ne legyen Rius, eh, az én módosítom érthetetlenebb ennél, tehát ezt visszavonom, kompromisszumot fogunk kialakítani mindenki másnak a módosítójából, kivéve az enyémből. Aztán eh, a Depository Duties delegációja, itt felmerült egy sor kérdés, amely jogi felelősségi kérdéseket is felvet. Said Kamal módosítója 76-os említendő itt. Ő a szegregáció elvét szeretné kiiktatni a különböző pénzeszközök vonatkozásában. Nem tudom, hogyha ezt megtehetnék egyes piacokon, az nem vezetne szabályozói arbitráshoz. 77-es és 80-as Gozesz és balce Gratulálnom kell nekik, mert az Elizé szerződés 50. Eh, évfordulója alkalmából szó szerint ugyanazt eh, a módosítót nyújtották be gyakorlatilag, eh, ami jó német-francia együttműködés, ugyanaz a 80-as és 82-es vonatkozásában megfigyelhető, tehát nagyon jó együttműködés van a, a tandem között, a tandem még létezik ezek szerint a 77-es és 80-as, mint módosító pár arra törekszik, hogy a letétkezelő, alletétkezelő definícióját kiterjessze, a 78-as pedig a pénzügyi instrumentumokra szeretné cserélni a pénzügyi eszközöket. A Astrid Ruling 79-ese nem készpénzi instrumentumokra cserélné ki az AEK KBV eszközöket meg kell vizsgálni. Technikai jellegű kérdésről van szó, hogy melyik a pontosabb, melyik a megfelelőbb. Nem akarunk semmifajta negatív következmény. 72-es és 73-as Gozesz és Balc azt gondolják, hogy a szegregáció elkerülhető, hogyha harmadik országok joga ezt nem teszi lehetővé. Én azt gondolom, hogy ez felvizezné a fogyasztóvédelmi aspektusokat a tanácsi és a bizottsági, bizottsági javaslatokhoz képest is. Emellett van még a 84-estől a 90-esig terjedő módosítók Balc Gozes, Ole Schmidt, eh, Kamal Thomas Mann különböző nüanszokkal eh, dolgoznak. A bizottsági szövegben bizonyos kivételek vannak meghatározva arra az esetre, hogyha a harmadik ország joga delegáció vonatkozásában bizonyos elveknek nem felel meg, Ugyanakkor a szegregálást nem lehet mitigálni. A szegregálás eltörlése alapvetően alásná a fogyasztóvédelmet, a, az eszközök visszafizettetése lehetetlenné válhat, erről szól Balc, Gozesz és Kamal módosítója is. Mi inkább azt szeretnénk, Eh, hogyha a kompromisszum Anne Jensen és Ole Schmidt eh, javaslatai körül alakulna ki, akik eh, bizonyos olyan rendelkezéseket szeretnének, megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a harmadik kép, fél fizetésképtelensége esetén eszközöket ne lehessen felosztani a hitelezők között, de ennek a módozatait át kell gondolnunk. 92-től 94-ig, aztán 116 117 ezek ezeket el tudjuk fogadni, kompromisszum kerül majd a tanácsi szöveg körül kialakításra, amely a MIFID mag követelményeknek felel meg capital requirements figyelembevételével, illetve azt gondoljuk, hogy a központi bankokat is érdemes bevonni ebbe a körbe, hogy Anne Jensen javasolta. Aztán van még ez az erősen vitatott kérdés, miszerint a felelősségtől való mentesülést engedélyezni kell-e akkor, hogyha harmadik országban van albetét kezelő, vagy letét kezelő. A 97-es és a 103-as Assaya Jensen Ole Schmidt és Astrid Ruling módosítói e, szólnak erről. Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a pénzügyi szektorral, és többen azt gondolják, hogy az erős felelősség modellt vagy rezsimet fel kellene vizezni. A bizottság egy erős felelősséget javasol. Szerintünk ez kicsit veszélyes, mert egy ucitet vásároló fogyasztó nem feltétlenül tudja, hogy a letétek egy részét albetét kezelő kezeli, és ebben az esetben a cégnek a jogi felelőssége gyengül, amely számára veszteségeket eredményezhet. Tehát még a tanács sem megy ilyen messzire, és azt gondolom, hogy a, a parlamentnek különösen nem kéne a tanácsnál is gyengébb fogyasztóvédelmi javaslatot letennie az asztalra. A kompromisszum az ebben az esetben a 97-es módosító körül alakulhatnak ki, Said Kamal módosítója körül, ugyanakkor a menedzsment céget kényszerítenénk arra, köteleznénk arra, hogy egy biztosítást, biztosítást kössön arra az esetre vonatkozóan, hogyha a subcustodian eh, eh, nem hajtható be a felelősség. Nem akarunk kizárni olyan eszközöket, vagy olyan országokat sem természetesen, ahol előírják, hogy az eszközöket az adott eszed e, e, országban kell e, betétként kezelni, vagy letétként kezelni, letétben kezelni, de ez nem járhat a fogyasztó károsodásával, károsulásával. Erősebb harmonizálási rendszert szeretnénk kialakítani, alapvetően a parlament álláspontját az MAD, az MRA és a CRD4 vonatkozásában gyakorlatilag egymáshoz közelebb hoztuk. Jól együttműködtünk Arlene mccarthy de az olyan módosítókkal kapcsolatban vannak fenntartásaink, amelyek aláásnák ezt a közös parlamenti álláspontot, és mondjuk azt mondják, hogy ezek nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések kellene, hogy legyenek, a 124-es Schmidt módosító, amely azt mondja, hogy az administratív szankciók ne zárjanak ki büntetőjogi szankciókat, ezzel egyetértünk. A második rész azonban a tagállamoknak további manőverezési lehetőséget biztosítana. Ezekkel kapcsolatban szkeptikusak vagyunk, csak úgy, mint olyan módosítókkal kapcsolatban, amelyek további eltéréseket eredményeznének a tagállamokkal szemben. 126, 127 továbbra is Ole Schmidt, ezekkel egyetértünk. Ezen túlmenően van olyan javaslat is, például a 128-as, amely a szubszidiári szintre hozná a 10%-os plafont, ez veszélyes, mert akkor egy cég meg tudná védeni magát a nagyobb szankcióktól, mert az leányvállalata lenne a benchmark, még akkor is, hogyha egy hatalmas cégről van szó, tehát a leányvállalat eh, árbevételének 10%-ában lenne maximalizálva. 131 eh, a eh, a whistleblowerekről ezt is összhangba kell hozni korábbi szabályokkal, ami az éves jelentést illeti, úgy gondoljuk, hogy a javadalmazási döntések ott a közgyűlésen átlátható módon kell, hogy megszülessenek. A 118-as Thomas Mann módosítót még át kell beszélnünk Nem akarjuk ezt az információt a prospektusban, mert az éves jelentés már egyébként is rengeteg információt, a prospektus már most sok információt tartalmaz, van tehát itt egy félreértés. 120-as módosító Arlene McCarthy-tól tetszik nekünk, bár beszéljünk még róla. A kit requirementek ne legyenek túl hosszúak, mert akkor céljukat tévesztik. Végezetül pedig a tűzfalak megerősítése egyfelől a betétes, a letétkezelő és a menedzsment cég között azt gondoljuk, hogy a brit terv megfelelő, megtalálták a megoldást, ezért is támogatjuk Said Kamal 109-es és 111-es módosítóját. Tehát itt tartunk, részleteiben majd ezeket akkor megbeszéljük az árnyék előadók ülésén, de nagyon szívesen meghallgatom az önök magyarázatát, amelyet a módosítóikhoz fűznének hozzá. Nos, mondja az elnök, akkor az árnyék előadóknak adnánk meg a szót, de holnap is lesz lehetőség részletesebben átbeszélni ezeket a dolgokat. Először Thomas Mannnak a néppárt részéről adnám meg a szót. Először is gratulálok Sven Gigold jelentéséhez, amely nagy részben támogatást kaphat az EPP-n belül azonban van egy-két olyan pontunk, amit kritikusan szemlélünk, hiszen nem szeretnénk túlzott szabályozás. Sven elmondta, hogy Jean-Paul Burkhard Balc, illetve ez, a kollégánk módosítóit támogatja, azt, azt Dulingot nem annyira, de a holnapi ülésen ezt majd bizonyára meg lehet majd oldani. Szerettem volna arra rámutatni, hogy nagyon fontos álláspontunk van akkor, amikor korlátozásokról van szó, a variábilis eh, elemeknél, a javadalmazásnál, a, a igazgatási költségeknél. Meg kell tiltani eh, az olyan illeték, eh, olyan, olyan díjakat, amelyek a bizonyos betetek alapján jöhetnek létre, természetesen úgynevezett performance díjakat kell fizetni, hogyha például egy menedzser plusz javadalmat kap befektetés sikerek kapcsán. A kérdés az, hogy milyen magas lehet ez, hogy lehet ezt megszabni. Sven azt mondta, hogy ezt az éves jelentésbe kell majd beszögezni, vagy sem. Tehát erről is még beszélnünk kell holnap azt meg kell vizsgálni, hogy milyen fajta publikáció formájában lehetne ezt megtenni. A performance fee tilalma pozitívan figyelme kivagyná azt a pozitív hatást, amit az eszköz elérhetne. A költségeket ezek kapcsán ezt az alapra kell ráterhelni, a alap függ ezektől a betétektől, illetve a díjakat a, a megbízónak kellene fizetnie, és ezt a pozíciót is tisztázni kell. Hogyha túlságosan erős szabályozói intézkedéseket hozunk létre, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az EU kezdeményezése ne legyen korlátozó, hanem ez másfajta befektetési formákat is foglaljon magába. A javadalmazásnak megfele- meg kell felelni a többi alternatív alapnak is, tehát nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta az OCEP, illetve a ABAK közötti javadalmazási előírásokban legyen hasonlóság, ez nagyon fontos elem. A holnapi megbeszélésen majd mindenképpen előre haladunk majd. Zsampolnak gratuláltak, 15 év az elézében, hogyha azt látjuk, hogy mi történik eh, a buszokon Brüsszelben, és eh, hogyha a repülőgépek is mennek, akkor Németországban leszek este, és ott is dicsérem majd a francia-német barátságot, és nagyon fontos az Európai Unió szempontjából. Nem eh, két külön országról van szó, hanem olyan motorokról van szó, amelyek Európát előre hajtják. Jean-Paul, sok sikert kívánok neked abban a fontos lépésben, amit most az Európai Unióra teszünk. Okay, well that's positive. Um, Mr. Gozes is also going to speak on this uh, dossier as well. Um, I'm... Köszönöm szépen. Nos, uh, az a szocialisták részéről én fogok szót kérni, és uh, Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, támogatom a legtöbb módosítót, ugyanúgy, mint más szocialista képviselők, és az általános megközelítést is, természetesen részletekbe való bocsátkozás nélkül. A lakossági csomag részéről van szó, illetve a PRIPS részéről, és szerintünk a védelem rendkívül fontos, ezért módosítókat nyújtottam be annak érdekében, hogy a UCIT eszközöket ne lehessen újra felhasználni, és véleményünk szerint egy nagyon fontos befektetői védelmi eszközről van szó, és a biztosítás, tehát a, az eszközök, az alapok biztosítása rendkívül fontos, ezért nem szabad a UCIT eszközöket újra fölhasználni. Ez minden részvevő számára rendkívül fontos, és ezt egyértelműen meg kell fogalmazni a jogszabályban. Tudom, hogy vannak hasonló módosítók, Mannur részéről például, Volkan Klinz részéről, Gózes úr ilyen úr, Schmidt és ilyen jellegű módosítókat adott be. Egyetértek abban, hogy a lehető legjobb kompromisszumot kell valahogy megtalálni annak érdekében, hogy a végső javaslat egyértelmű legyen. Módosítót nyújtottam be annak érdekében, hogy a befektetők nagyobb mértékű információhoz jussanak. Szerintem ez rendkívül fontos, különösen a felelősségi rendszert, illetően az eszközök elvesztése esetén és a különböző kölcsönzési gyakorlatok kapcsán is. Ezen kívül a befektetői védelmi intézkedésekre is nagy hangsúlyt fektettem ennek a bevezetésére. Fontos, hogy a befektetők rendszerint rendszeresen információt kapjanak az adott eszközök helyzetéről. Véleményünk szerint, frakciónk véleménye szerint nagyon fontos a teljes körű információ szolgáltatás, illetve az eszközök listáját rendelkezésre kell bocsájtani, különösen a potenciális kockázatokat figyelembe véve. Ez egy olyan intézkedés, amely nagyon sok értéket hozhat, valós előnyel szolgálhat, hiszen a valós képet fest és valós képet kapnak a befektetők. Ami pedig a performance fee-ket illeti, Szerintem valóban erről beszélni kell majd az jelentéstevőkkel részletesebben, és egyetértek a jelentéstevővel, hogy ezeket be kellene tiltani a jussit alapok esetében. Ami, hogy már korábbi anyagoknál is beszéltünk erről, a legfontosabb kérdés az, hogy az összeférhetetlenségtől megszabaduljunk, erről volt szó a MIFID kapcsán is, illetve nagyon érdekes a költségek, illetve az előnyök kérdése, kinek származik ebből előnye, ki fizet, ugye ezek a legfontosabb kérdések, nem mindig kell további költségekkel számolni. A legfontosabb itt a fogyasztók védelme, és nem pedig az ipar védelme. Természetesen az ipar úgy gondolja, hogy meg kell tartanunk a a teljesítménydíjakat. Fontos tehát ez a kérdés, várom a további eszmecserét és a részleteket is, osztom a jelentéstevő véleményét, az ICR e módosítá, módosítóját a, az eszköz szegregáció témájában nem támogatom, itt gondolok itt a közvetlen, illetve a delegált eszközökre, szerintem ez fizetésképtelenség esetén emeli a kockázatot, és így a UCIT eszközök nem lennének feltétlenül biztosak, a illetve garantáltak, tehát nagyon fontosnak tartom az eszköz szegregáció megtartását, szerintem túlságosan magas itt a kockázat, és a, nagyon idegen ez a UCIT kezelési gyakorlattól is, ezért módosítókat nyújtottam be. Vannak olyan módosítók, amelyek nem törlik a szegregációt, de a hatáskör korlátozásával foglalkoznak. Nos, ott is bizonyos alátámasztásra igazolásra van szükség, mielőtt a kompromisszum megszülethetne. Fontos, hogy minden eszköz hatásköre megmaradjon, és biztonságosak legyenek ezek az eszközök. Tehát ez a véleményünk, ez a javaslatunk, ahogy erről beszéltünk a munkacsoportban is, várom a további vitát, és megpróbálunk valamilyen jó kompromisszumot találni ezen a területen. Alde részéről Wolfgangnak adom meg a szót. Anna Jensen a jelentéskészítő az ALDE nevében nem tud ma itt lenni, és Ola Schmidt számos módosítót már beterjesztett, ő sem tud itt lenni ma, és ezért kértek engem meg arra, hogy osszam meg önökkel Anna Jensen gondolatait. Ar- angolra váltok, mert itt hagyott egy kis dokumentumot nekem, ami angolul van, és egyszer csak felolvasom azt, amit ő leírt. A következő módosítókra szeretnék felhívni a figyelmet. Először is azok a módosítók, amelyek a diazást illetik, ő azt mondja, hogy a módosítók arra utalnak, hogy nem szabad teljesítménydíjakat fizetni a menedzsmenteknek, viszont a az alapkezelők teljesítménydíjazását nem lehet összehasonlítani. A cél az az, hogy ne legyen érdekkonfliktus az ügyfelek, illetve a vállalat között, és a munkatársaknak nagyobb összezést adnak arra, hogy eladják a termékeket. Ez azt jelenti, hogy az érdekkonfliktust hoznak létre az alapkezelőknél, mindezek mellett fennáll a veszélye annak, hogy túlságosan magas kockázatokat vállalnak az alapkezelők, és az alapkezelőkre is vonatkoznak a befektetési politikákra vonatkozó előírások, a ide vonatkozó irányelvben A 33-as módosító, amit Said Kamal nyújtott be, 57-es, ugyancsak Kamal, 75 es 71-es, Ola Schmidt, illetve Bálc. Anne Jensen azt mondja, hogy itt nem kell külön kiemelni a felsővezetőket, vagy bármilyen munkatársat, akik plusz díjazást kapnak. Azt mondja, hogy a szabályok a díjazással kapcsolatban összehasonlítanak kell lenniük a különböző pénzügyi szektorra vonatkozó szabályokkal, és ezek a javaslatok eltérnek a díjazásra vonatkozó szabályoktól, például az EFND esetében. A 61-es Ola Schmidt, illetve 62-es Burkhard módosítók, ezek az módosítók változtatásokat eredményeznek, amelyek megfelelnek a jelenlegi CRD 4-es javaslatnak, tehát mindenképpen meg kell tartani a díjazással kapcsolatos szabályokat, egyformának kell tartani a különböző irányában előírásokban. Balc azt is javasolta, hogy a menedzsmentnek közre kell adnia az információkat a díjazási gyakorlattal kapcsolatban, viszont nem egyértelmű az, hogy ez a kötelezettségünk is tartalmaz, tehát hogyha szeretnénk egy ilyenfajta kötelezettséget, akkor egyetlen definíció kell ehhez. 65-ös, ugyancsak Bálc, Anna Jensen nem érti azt, hogy miért szükséges az, hogy a hatóságok használ, határozzák meg a, itt a különböző rettákat a, a díjazással kapcsolatban. Biztosítani kell azt, hogy a fix és a változó elemek kiegyensúlyozottak legyenek, Annak érdekében, hogy rugalmas legyen a, a, az eljárás. Hogyha az illetékes hatóság a rátát, a fix, illetve a variábilis diétás között meghatározza, akkor nincs rugalmassága a menedzsmentnek a felelősségvállalás. Itt szeretném tudni azt, hogy az Európai Bizottság miért döntött úgy, hogy még szigorúbb előreásokat határoz meg, mint amiket mi az alternatív befektetés alapokat sem meghatároztunk. Hogyha a befektető harmadik félre ruházza át a felelősséget, akkor lesz felelős a kockázatért. To its objective capabilities. Okay, uh, I hope that remélem, hogy majd ő képes lesz holnap eljönni az ülésre, és engedjék meg, hogy végezetül még németül tegyek néhány megjegyzést. Nagyon kevés módosítót nyújtottam be, de szeretném elmondani azt, hogy fontosnak tartom azt, hogy az olyan szín irány elvet ki egyenlítsék a alternatív um, pénzjárapokkal kapcsolatos irányelvekkel. Ugyanis itt uh, a jelenleg irányelben nincsen korlátozás, uh, tehát mindenképpen itt um, ezt ki kell egyenlíteni. Már csak azért is, mert az előttem szólók azt elmondták, hogy pont a UCID esetében figyelnünk uh, kell a befektetők, a befektetések um, védelmére, hiszen egy kis befektetőkről van szó. Ami a tilalmat illeti, én úgy értelmeztem, hogy ezt nem tudjuk specifikálni, mennyiségre megmondani. Úgy gondolom, hogy a felügyeletnek kell bizonyos játéterrel rendelkezni, és ezt nem szabad túlzásba vinnünk itt a parlamentben. Um, Mr. Kamal, on behalf of the ECR. Thank you very much, Madam Chairman. Kamal úr, köszönöm elnök asszony. apologize for that. Thank you. Um, first of all, can I just say that I'm very grateful to... Először is uh, köszönöm a raportőrnek uh, ezt a munkát. A múlt héten um, találkoztunk, és kérte, hogy magyarázzam meg az egyes javaslataimat. Uh, nos, ami a javadalmazást illeti, um, én próbáltam kiküszöbölni a problémákat. Nem gondolom, hogy az asset managereknek ugyanakkor a rendszerkockázatuk vannak, mint a bankoknak. Ők a befektetők nevében kereskednek, éppen ezért ez egy jelentős különbség. Ezt néhány évvel ezelőtt a CRD 4, CRD 3 vitája esetén elfogadtuk de hát a kérdésem az, hogy egyénekre vagy ilyen kis cégekre érdemese ugyanolyan szabályokat alkalmazni, amelyek a bankokra vonatkoznak. Mivel a MIFID-del már Gozeszúrral egy ideje együttműködünk, én értem, eh, hogy miért eh, nem akarja, miért vizsgálja meg a letétesek felelősségét. Én a saját idevágó módosítóimmal egy olyan helyzetre akarnék reagálni, amikor egy alap, egy országban akar befektetni, eh, legyen például kockázat, eh, demokratikus köztársaság az ország neve, eh, és azt mondja, a depozitor, hogy nem akarok befektetni oda, erre a fund manager azt mondja, hogy mégis be akarok fektetni ebbe az országba. Mi úgy gondoljuk, hogy a depozitorinak kell felelősséget vállalnia, vagy legyen egy szerződéses mentesülés, amikor mind a ketten egyetértenek, hogy a fund manager vagy az asset manager beleegyezik abba, hogy a felelősségtől a másik fél mentesül. Ugyanakkor, ahogy mások mondták, a legnagyobb játékosok nem nagyon szeretnek felelősséget vállalni tehát ha valakit perelni kell, az legyen a depozitori vagy a fund manager. Amikor pedig nem lehet eldölteni a dolgot, ha a fund manager úgy gondolja, hogy eléggé nem kockázatos a befektetés, akkor lehessen másik oldalnak mentesülni a felelősséget. Hogyha a menedzser nem tudja elmagyarázni ezt a depozitorinak, akkor persze a, már egy másik problémánk van. Ami a, az összeférhetetlenséget illeti, e, ezt én is problémának látom. Én funkcionális e, műveleti elválasztást, nem pedig jogi elválasztást szeretnék látni e, ennyit a betétkezelőktől, ami a teljesítménydíjazást illeti. Én osztom az aggodalmakat, miszerint akkor is kapnak eh, fizetést eh, emberek, hogyha a teljesítményük nem jó, vagy furcsa mércével mérik azt a teljesítményt. Eh, Mannurral azonban egyetértek, hogyha valahol tényleg nagyon jól teljesítenek az emberek, akkor miért ne lehetne teljesítményért bónuszt adni? De politikai nehézséget érzek itt kettőnk között. Én azt gondolom, hogy esetleg ezt hagyjuk későbbre, vagy, vagy valami más módon oldjuk meg, de majd ez holnap kiderül a Shadow ülésen. Adott esetben lehet a teljesítménydíjazásnak olyan típusa, amelyel itt mi tudunk foglalkozni, másokkal nem. De a lényeg az, hogy csak azért kapjanak az emberek díjazást, mert jó teljesítmény nyújtottak, ne azért, mert rossz teljesítmény nyújtottak itt most abba is hagynám. Persze a teljesítmény definíciója és a kontextus fontos, és egyáltalán mi a jó, és aztán ott az összeférhetetlenség, amivel foglalkoznunk kell. Nos, Gozesz úr szeretne szót kérni, nem tudom, a Guétól, Guétól akar szintén valaki. Nem sok időnk van, de Gozesz úrnak mindenképpen meg akarom adni a szót, és aztán lezárjuk. Köszönöm szépen. Reggel 9 óra óta ülök itt, és hallgatom a vitát, sajnálom, hogy nincs elég időnk. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, Eh, amellett, hogy gratulálok a jelentéstevőnek, ez pedig a felelősség kérdése. A ügynökségek kapcsán, illetve más vitákban is azt láttuk, hogy mindig eh, megpróbálj megpróbálják korlátozni a felelősséget. Nos, eh, a pénzügyi szakemberek véleménye ellen nincs semmi felvetni valóm, azonban van egy nagyon fontos megjegyzésem a szabályozásnak semmi értelme, hogyha nem egyértelmű a felelősség feloszlása, és különösen fontos itt a betétesek számára, hiszen a betétesek garantálják a helyreállítást, illetve a nem anyagi eszközöket, amelyekről ugye szó van. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy egyértelműen járunk el ebben a kérdésben, hiszen mindig az elmúlt 25 évben e, körül a kérdés, ezek, e kérdés körül forog a vita. Aki a műveleteket felügyeli, illetve végzi, az tartozik felelősséggel, és ő az, aki teljes körű felelősséget vállal. Hogyha a betétes, nemzeti, betétest nemzeti jogszabály köti, akkor természetesen a felelősség is ez alapján oszlik meg. Bizonyos országokban ez némi veszélyforrást jelent, és nagyon sok vitát látunk az IFM kapcsán is. Szerintem elég egyértelmű a helyzet, hogyha megadhatja, feloldozhat a felelősség alól, ezt lehet, ezt meg lehet tenni, de nagyon fontos az, hogy egyértelmű legyen a felelősség, mert különben az egész rendszer homályos. Szeretném felhívni a figyelmet a biztosításra, itt nagyon is oda kell figyelnünk erre a kérdésre, hiszen a kockázatokat azonosítani kell, és a betétesek sokszor kockázatot vállalnak, vállalnak egy jogilag nem biztos országban, és soha nem látunk olyan jogászt, aki egyértelműen fogalmaz olyan, olyan helyzetekben, ahol nem látja biztosan a kockázatokat, illetve a felelősséget. Tehát szerintem eh, a felelősség kérdésében nem szabad engednünk, realistán kell eljárnunk, és eh, nem felelős az, aki nem, eh, aki nem jár el egyes kérdésekben, tehát nem ő az illetékes, azonban ellenkező esetben pontosan meg kell határozni a felelősséget, hiszen nem lehet nem lehet olyan, olyan apró betűs megjegyzéseket tenni, amelyek aztán a felelősséget feloldják, vagy felosztják. Elnök, köszönöm szépen, ez nagyon bölcs javaslat volt. Még öt percet adnak a tolmácsok. Félkor kellett volna végeznünk, de most most még van öt percünk, tehát a bizottságnak is adnék egy pár percet, illetve aztán ö, neked tömönő, de természetesen meghallgatom. Tessék. Um, Két percet adok tehát. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghallgatnak. Négy, négy gondolat, ami a teljesítmény díjakat illeti. Ezzel nagyon idegen a UCIT alapoktól. Általában van már egy díj, ami az eszközök alapján kerül kiszámításra, tehát szerintem a, a teljesítménymutatókat illetően nagyon határozottnak és szigorúnak kell lennünk. Ami az újrafelhasználást illeti, itt egy szigorú szabályt szeretnénk, hogy ne legyen újrafelhasználás és azt gondoljuk, hogy nem jó az, hogyha olyan szabály létezik, miszerint a menedzser engedélyezheti az újra felhasználást, hiszen akkor a a letétes foglalkozik az eszközökkel. Fontosnak tartjuk azt is, hogy egyenlő elbánásra kerüljön sor, legyen szó itt az EU-n belüli eljárásról vagy harmadik országról. Fontos az, hogy az alapeszközeit megvédjük, és más hitelező eszközeitől elválasszuk. Ez fontos az EU-n belül, illetve harmadik országban is. Fontos tehát a, az egyenlő bánásmód, a harmadik országok ne kerüljenek hátrányos elbánás alá. A, mi a felelősség alóli szerződéses mentesítést illeti, fontos itt is, hogy meghatározzuk a felelősséget pontosan, még mielőtt biztosítást köthetnénk. Ez tovább vizsgáljuk a különböző biztosítási opciókat, még akkor is, hogyha van biztosítás, akkor is szükség van jogi eljárásra a felelősség meghatározása szempontjából akkor, hogyha a harmadik országban kerül sor a jogi eljárásra. Köszönöm szépen, egy dolgot nem mondott, pedig emiatt aggódok, lehet, hogy a Juri szabbizottsági munkám miatt, ez pedig a szerződések vonatkozik. Sven következik. Hát már nem sok mindenki van, hogy meghallgasson engem, de a teljesítménydíjakkal kapcsolatban elvekben a menedzsment, az, az alapkezelő teljesítményét nézzük meg a befektetésekkel kapcsolatban. Ez jó, viszont nagyon nehéz ezt létrehozni, és a piacon nagyon sok tanulmányt végeztünk, és azt láthattuk, hogy visszaélnek ezzel, eléggé visszaélnek ezzel, és a bizottság erre rámutatott szerencsére, az az alap, amely jól működik, ami jól teljesít, az azoknál próbált alapon keresnek rajta, és pontosan azt érjük el, amit Szaid is mondott. Természetesen, hogyha egy jól ö, dolgozó menedzser többet keres, mint aki nem végzi a munkáját jobban. De olyan sok módon ki lehet ezt használni, és az Európai Parlamentnek egyeteműnek kell lennie. A második pont, amit felvetettek, és ebben megállapodtunk, Ez a felelősségvállalás um, és köszönetet tartozik uh, Jean-Paul Gozesznek. Mindig uh, egyetértek veled most is. Nagyon fontos, hogy óvatossággal járjunk el, és akkor visszatérnék az angol nyelvhez. Tehát uh, az a probléma, hogy az EFMD szöveg természetesen eltérő. Az EF befektetők más befektettük, létrehoztuk a Jusszitot azért, hogy legyen egy külön alapkategória, amely biztonságosnak tűnik a lakossági befektetők számára. Tudjuk, hogy nem csak a lakossági befektetők fordulnak a Jussithoz, de fontos, hogy ez biztonságos legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy az FMD szöveg az nem valami szentírás, amelyet nem lehet megváltoztatni. Figyelmesen kell tehát eljárnunk, hiszen ha mindig egy másik szövegre utalunk, amely átfedésben áll egy korábbi szöveggel, akkor teljes lesz a bizonytalanság. Tehát egyetértek a, a bizottság megközelítésével, a felelősség kérdésében nem lehet egyszerűen bemásolni a korábbi szöveget, tehát nem lehet a két szöveget egy, együtt használni. Köszönöm, és köszönöm a tolmácsoknak a, a plusz időt. Várom a további megbeszélést az árnyék jelentéstevők ülésen, és most pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok. It's three o'clock to vote for those of you that are here, or some that are listening, and, uh, and uh, I'll see you later this afternoon.